Okay, friends, uh, we start this... Kezdjük el, barátaim, a mai délutáni ülésünket. Üdvözlök mindenkit, minden résztvevőt és képviselőtársamat. This morning we had a discussion. Ma délelőtt a az európai gazdaság digitalizálásáról volt, és társadalom digitálisá válásáról volt szó, ezekről a változásokról, az életünk hogyan változik meg, ezen a munkaerőpiac hogyan változik meg. Most meg ugyanazt a történetet, a globalizáció történetét beszéljük meg, a munkahelyek, amelyek a világ más helyre, helyre vándorolnak el nagy jelentős részben. És a szakbizottság mai szemináriuma arról szól, hogyan lehet helyre tenni Európát, visszahozni a munkahelyeket Európába. Azzal kezdem, hogy Raymond Torres úrnak adom meg a szót, aki igazgatóként dolgozik az ILO kutatási osztályán, Kb. 10-12 perccel van önnek, uram, hogy mutassa, vezesse fel a témát. Torres úr, parancsoljon. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok. Megtiszteltetés, hogy itt lehetek önökkel, megbeszéltem ezt a viszonylag új témát önökkel. Nem sok viszonylag kevés statisztikai adatunk van erről a témáról, de rengeteg hatalmas a politikai súlya. Ezért kell foglalkozni vele. Néhány kulcs trendet szeretnék megvilágítani, ami a munkahelyek visszahozatalát illeti. Néhány tényezőt mutatnék be, és a szakpolitikai következményeket ismertetném. A reshoring voltak éppen úgy határoztam meg, hogy közelebb hozzuk a tevékenységeket az, a származási országhoz. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a munkahelyek visszatérnek abba az államba, ahonnan indult az adott gazdasági tevékenység. A Nestlé-től kezdve folytathatnánk egy sor példát, az Egyesült Államokban is vannak jó példák nem csak Európában, nagy multivállalatok esetében is előfordul. Ez a reshoring jelentés az az, hogy visszaviszik, visszahozzák a munkahelyeket. Nem könnyű adatokat beszerezni, és nem könnyű felvázolni ezeket a tendenciákat. Igyekszünk bármilyen adott ból szerezni adatokat, de azért néhány tendencia megragadható. Egyrészt nő az aránya a GDP-n belüli kereskedelemnek. Ez korábban nőtt, most csökken egy kicsit. És a köztes termékek a végtermékhez mért aránya. Tehát, hogy egy végtermék gyártásához mennyit importálnak, ez is lefelő haladóban van, vagy legalábbis csak lassul a növekménye. Ez összefügghet azzal a jelenséggel, hogy azok a termékek és szolgáltatások, amit korábban kiszerződtettek más országokba, ezek visszatérnek Európában, és ezt mutathatják talán ezek az aránygörbék, amelyek konzisztens tendenciákat mutatnak, bár nem feltétlenül kemény bizonyítékok. Aztán egy még egy fejlemény, azon személyek száma, akik a globális értéklánchoz kapcsolódnak. A globális legfontosabb jelensége az, hogy globális értékláncokba szerveződik a, a gazdaság. Ez összefügg a digitális technológiával és a gyártási folyamat fragmentálódásával. Országokon belül és országok között is. Ami érdekes mindebből, és a kék vonal mutatja, mintha lefelé menne, azaz azon személyek százaléka, akik globális értékláncokban dolgoznak, az elmúlt évben lefelé haladt. Korábban ez folyamatosan nőtt, ez az arány. Ez megint csak nem perdöntő bizonyíték, ám konzisztens azzal az elképzeléssel, hogy a termelésnek egy része, amely korábban más országokban volt kiszervezve, az Európai Uniós országokban belül folyik most. Még egy érdekes jelenség a a közvetlen külföldi beruházások. Itt is van egy tendencia, mely megragadható, a kifelé menő befektetések, amik 90-es években, 2000-es években fölfele mentek, inkább stabilizálódni látszik, vagy akár csökken a külső beruházások mértéke. arányában is, meg mennyiségében is. Ami különösen érdekes, hogy több éve először tapasztalható az, hogy a külföldi közvetlen beruházások összege, ami Európába jön, vagy visszajön, magasabb, mint az Európából történő külföldi beruházások volumene. 2012-ben ért, ment át billent át a mérleg, akkoriak a legfrissebb adataink. Tehát magyarán több befektetési tőke be Európába, mint ment ki innen. Megint csak nem perdöntő bizonyíték a reshoringra, de a többi adattal, a többi tendenciával konzisztens módon erre utal. Lehet persze, hogy teljesen új tevékenységek, zöldmezős beruházások Európában, de egy része ezeknek a, ezeknek a tőkebeáramlásoknak lehet, hogy reshoring. És az utolsó adatkör, megnéztük a Faxet nevű több millió vállalatot tartalmaz adatbázist. Itt is látható egy olyan tendencia, legalábbis feltártunk egy olyan tendenciát, hogy a teljes vállalati vagyonon belül a hazai vagyon aránya növekszik. Azaz, ez az arra utal, hogy egyre több vállalati termelés folyik Európában, mint Európán kívül az európai vállalatok körében. Nem túl látványos a növekedés, de úgy tűnik, hogy a termelés visszajön az európai vállalatokba. Legalábbis az Európában jegyzett vállalatok mutatnak ilyen tendenciákat. a vagyon állapotok alapján. De ne feltétlenül azt mutatja ez, hogy valamiféle viharos reshoring tendencia indulna el, de érezek el tendenciák, amelyeket alátámasztanak egyes vállalati mikroadatok is, tehát úgy mikrogazdasági, mint makrogazdasági szinten megragadható ez a folyamat. Itt látható az európai vállalatok vagyon eloszlása. A makrogazdasági tanulmányok, vagy a mikrogazdasági tanulmányok egy-egy ágazattal foglalkoznak persze csak, és különösen tőkeintenzív ágazatokban mérdekelhető ez inkább, mint a munka intenzívekben, hogy visszajönne a termelés. Tehát nem arról van szó, hogy visszajönne a termelés tömegesen olyan helyekről, mint Kína, inkább bizonyos ágazatokban magas tőkeigényű, vagy magas technológiai, vagy, vagy képzettségi igényű ágazatokban, és inkább a nagyvállalatoknál jellemző az, hogy, hogy visszajön termelés Európába, ez, ez a reshoring jelentés megvalósul. Ami az igazi kérdés, ugye a föl, az látható bizonyított, hogy a reshoring folyamatban van, ha nem is tömegesen, felvető kérdés, hogy mi ennek az oka. És ez hát a szakpolitikai vita számára nagyon fontos. Alapvetően három lehetséges tényezőt tudunk meghatározni. Az egyik tényező az lehet, hogy a költségkülönbség az európai államok és a világ más részei között, például Kína értem ez alatt, lehet, hogy csökkenőben vannak. Tehát Kínában például 15-20%-kal nőnek a bérek, nőttek a bérek, és ez évről évre csökkenti a, azt, a, azt az ollót, ami a, a bérollót, ami a bérszínvonal ollót, ami fennállt Európával szemben, tehát az a költség előny, költséghatékonysági előny csökkenőben van. És persze, és nőnek a szállítási költségek, ahogy nő az üzemanyagok ára, ez tehát megjelenik a a szállítási költségben, ez is afelé hathat, hogy itt marad a termelés. Nyilván a termelés közelebb húzza a fogyasztás helyéhez ez a tényező, és ez fokozódó elem. A közlekedési üzemanyagköltségek tehát. Tehát ez egy költség tényező lehet, mely összefüggésben azzal a tényel is, hogy Európa még ma is minden felemény ellenére Európában még mindig van egy stabil, dinamikus középosztály, jelentős vásárlóerővel. Ez a vállalatok számára sokszor döntő tényező, és itt a keresleti tényező játszik be. A másik dolog, a másik tényező talán még alapvetőbb, az új technológiák megjelenése, az, hogy az új technológiák egyre fontosabbá teszik azt, hogy viszonylag a fogyasztóisznak közel történjen a termelés, különösen egyes ágazatokban. Így gyorsan kell válaszolni a fogyasztói igények változására, tehát új technológiákból adódó termelés tényező ez, és az is fontos, hogy az új technológia és az új tudás helyszínéhez közel legyen a termelés. Egyes vállalatok azért döntöttek úgy, hogy visszahoznak termelést Európában, mert belátták, különösen a magas tőke vagy tudásigényű ágazatokban, hogy fontos ott termelni, ahol a technológia és tudás központja van. Európa ilyen hely. Erről mindjárt beszélek a szakpolitikai konklúziók körében is. Az utolsó tényező elem a társadalmi meggondolások. Egyre inkább tudatosul Európában, de globálisan is, hogy a, a javak és szolgáltások termelése bizonyos értékeknek kell megfelelni, például munkakörülmények és szociális normáknak kell megfelelni, ahhoz, hogy adható legyen a termék, és ez megint csak odaadhat, hogy, hogy visszahoznak Európába termelést. Vállalatok. Olyan helyekről ezek a normák nem elégülnek ki. Szakpolitikai szempontból az azt kell megvizsgálni, hogy ez most jó vagy rossz, ami történik. Egészében nézve, ha visszajönnek, visszajön gazdasági tevékenység Európában, az jó. Hiszen munkahelyeket teremt, és különösen, hogy ezek magas minőségű high-tech, nagy tudású munkahelyek, akkor az, az egy nagyon jó dolog. Ám néhány tényező, amely a sori mögött áll, lehet, hogy nem annyira pozitív. Különösen, hogyha romlanak a, a fogyasztói kilátások felemelkedő országokban, mint Kínában például lassul a fogyasztás növekedése, ez is a, a mögött a risori mögött állhat, de hát ez azt is jelenti, hogy kevesebbet exportálni mondjuk Kínába, és ez nem éppen pozitív. Az ILO pedig persze a fejlődő országok érdekeit is kell képviselje, tehát hogy ott is növekedjen a tőkeállomány, a technológia. Tehát kollektív szempontból ugye nagyon jó dolog számunkra a reshoring, de nem csak az európai országok perspektívában kell vizsgálni ezeket a fejleményeket. Tehát az, hogy Európában van egy stabil középosztály, tehát az jó, de jó, hogyha a harmadik világországban is kialakul a középosztály, stabilizálódnak a társadalmi viszonyok és a termelés. Háromféle szakpolitikai kihatásról szeretnék szót ejteni. Egyrészt mivel lehet Európát még vonzóbbá tenni. Az EU, mint gazdasági tevékenység helyszín, hogyan lehet vonzóbb. Itt sok tanúság levonható a Rissorin tanulságaiból, minden tagállamnak van tennivalója persze, hogy vonzóbbá váljon, infrastruktúra javítására gondolok ez alatt, oktatási rendszerek, képzési rendszerek, kell, hogy közel kerüljenek a, a tudás technológia igényekhez, ugye az emberek képzése csúcsfontosságú az új technológiák térhódításával, úgyhogy itt van tennivaló szakpolitikai szinten, aztán, hogy a társadalmi párbeszéd, és általában a társadalmi stabilitás fennmaradjon és erősödjön a munkavállalók, munkaadók között, párbeszéd. Európában persze ez úgy tűnik, hogy ez egy nehéz dolog, sok pepecseléssel jár, de ha megnézzük Latin Amerikát, vagy főleg Kínát, hát ők csak álmodoznak arról, hogy egy a társadalmi béka, béke, párbeszéd és stabilitás ilyen mechanizmusai működjenek. Úgyhogy persze nehéz fenntartani a, a társadalmi szociális párbeszéd, szociális partnerek közötti párbeszéd rendszerét, de mindenképpen hasznos még a beruházások szempontjából is. Aztán európai szinten látni kell, hogy a digitális agenda és a Juncker beruházási terv rettenetesen fontosak lehetnek, különösen akkor, hogyha az európai gazdaságot vonzóbbá és munkahelyi intenzívebbé teszik. E rendet összekapcsolva beruházásokkal nagyon fontos lehet Európában. Még mindig nem elégséges ez beruházások szintje a GDP-hez mérve, mint még elmaradt a válság előtti szinthez képest. Úgyhogy a Juncker terv lehet itt nagyon fontos. Tehát a digitális napjelent és a Juncker terv a beruházás, fokozás, munkahelyteremtés irányában kell húzzon. Európa még mindig vezető szerepet játszik az új energiaforrások keresésében, felhasználásában. Ez nagyon fontos hosszú távú eh, előny lehet, amely beruházásokat hozhat, a reshoringot erősítheti. Vannak elkerülendő fejlemények is, amelyek nem teszik vonzóbbá Európát. A, azért e társadalmi lecsúszás, tehát hogy a, a a versenyképesség alacsony bérekkel való fokozásának gyakorlata semmiképp sem jó. Tudom, az Európai Parlament nem erre tör, de sokszor fennáll a, a, a készítés arra, hogy alacsony bérszínvonalal vonzanak oda beruházásokat. Lehet, hogy rövid távon ez jó vonzanak tűnik, ám a nagy, stabil, középosztályabb bíró dinamikus társadalom lebontása semmiképp sem jó. Ez hosszú távú érték, gazdasági szempontból is. Ezért a nemzetközi normák, munkavállalói normák, az ILO által képviselt normák is nagyon fontosak Európában, fontos, hogy ezek fennmaradjanak csorbitatlanul. A másik dolog, hogy nem szabad adóversennyel megpróbálni a reshoringot erősíteni. Ugye megint nagy sokszor nagy a kísértés kormányok számára, hogy a beruházásokat adó kedvezményekkel vonzák magukhoz. Hosszú távon nem tűnik ez jó megoldásnak. És persze gondolni kell az oktatás képzés fontosságára is, amelyet adó bevételekből lehet finanszírozni. Európa és Amerika között is folyik egyfajta verseny. A beruházások védelmét a szükségesnél jobban is kívánják védeni egyesek. Ez végső soron csökkentheti a dinamikus középosztály stabil részvételen alapuló, képviselet alapuló társadalom fenntartását, amely a legfőbb versenyelőnye Európának. Ezt, amit túl is mentem, a 10 percemen köszönöm. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Tony Caldeira következik. Ön az igazgatója a Caldeira LTD-nek. És példa arra, hogy a való világból is érkeznek ide emberek. Hallgatjuk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban a való világot képviseljük. Egy kis Liverpooli cég vagyunk, gyártással foglalkozunk, és ma arról szeretnék beszélni, hogy véleményünk szerint már megtörténik, tehát már folyamatban van a munkahelyek visszahozatala Európába. Először is rövid bevezető során elmondanám, hogy hogyan is néz ki a mi cégünk, némi háttérinformációval szolgálnék. Aztán szeretném azt elmondani, hogy miért hozzuk vissza Kínából az Egyesült Királyságból a munkahelyek egy részét, szeretném vállalkozói szempontból is megvilágítani ezt a kérdést, és lehetséges, hogy ezzel tanácsot is tudok adni néhány kormánynak. 1991-ben alapítottuk a céget, korábban egy kis cég voltunk, utána pedig nagyon gyorsan megnőtt a cégünk, és elég nagy cég lettünk, piaci vezető szerepünk van, párnákat és különböző textileket árusítunk. 2003-ban különböző világ kiállításokra látogattunk el, akkor Kína éppen a WTO tagság előtt állt, és mindenképpen tudott volna versenyezni a kínai, tehát az a lehetőség állt előttük, hogy vagy be kell zárnunk, vagy pedig Kínába helyezzük át a termelést. A két cégünk, vagy a két gyárunk közül az egyiket be is zárhattuk volna az Egyesült Királyságban, és Kínában nyitunk egy új gyárat, ez volt a terv. Egy gyárat meghagytunk végül az Egyesült Királyságban, Nos, magasabb minőséget, minőségű termékek előállítására törekedtünk, próbáltunk gyorsabban dolgozni, és nagyon jó volt az is, hogy ugyanazt a nyelvet lehetett használhatni. A piaci közönség, nos, ezért szoktak általában a cégek a helyi kereskedelmi partnereket preferálni. Az Egyesült Államokban egyébként szintén jelen vagyunk, és ott is nagyon gyorsan növekszik a cégünk, tehát Kínában is, illetve az Egyesült Államokban is. Nem biztos, hogy jól látható a grafikon, de elmondanám, hogy 2007-2008-ban az történt, hogy a globalizáció első fázisa lezárult, és a második fázis kezdődött. Ekkor volt a fordulópont, a kínai árak gyorsabban emelkedtek, mint Európában, illetve nyugati világban. Ennek eredményeképpen Európa évről évre versenyképesebb. Sokan ezt elfelejtik az európai politikai vezetők közül. Tehát Európa már elég régóta relatíve versenyképesebb. Ez a két grafikon mutatja ezt. Az első grafikon a fizetés emelkedéséről szól Kínában a városi munkavállalók között. Látható, hogy hányszorosára emelkedett 10 év alatt a fizetés, négyszeres. A második A következő grafikonon pedig az látható, hogy eh, hogyan alakultak az eh, árfolyamok Kínában. Látható, hogy a mi munkahelyel kapcsolatos költségeink hogyan növekedtek Kínában. Tehát a kínai munkahelyi költségek is növekednek, de a Kína keleti partján lévő Sankály melletti kerületben vagy megyében is rengeteget emelkedtek, ahol jelen vagyunk, rengeteget emelkedtek a gyártási költségek. Amikor oda települtünk, akkor a kínai munkavállalók csak egy tizedét kerestek annak, keresték annak, amit a Egyesült Királyságbeli dolgozói most már egyharmadát, negyedét keresik. Baloldalon látható, hogy hogyan áll alakul a kínai gazdaság, illetve látható, hogy mennyire emelkednek a kínai bérek, annyira emelkednek, hogy erre se fért a grafikonra. 2000 és 2012 volt az első gyorsulási fázis, és azóta még jobban emelkedett. A jobb oldalon pedig azt látható, azt látható hogy az euró övezetben a egységnyi termelési költség mennyi ez, ahhoz képest, a kínaihoz képest sokkal stabilabb. Tehát ez a hatalmas különbség a fizetések között egyre csökken. Számukra az is nagyon fontos volt, nyilván profit termelési szempontjaink vannak, a árfolyamok közötti különbség 43% volt a ár, árfolyam változás az elmúlt hét évben. Hogyha ezt a két dolgot összekombináljuk, és egyébként más szempontok is vannak, akkor egyértelmű, hogy, hogy Európa javára fordultak az események, és Európa sokkal versenyképesebb, mint tíz évvel ezelőtt volt Kínához képest. Mit tett tehát a Caldeira vállalat? csökkentettük a kínai termelést, sokkal kisebb, mint volt. Visszatelepítettük ezeket a munkahelyeket az Egyesült Királyságban, tehát az Egyesült Királyságban növekszik a termelés, és csökken Kínában. Dinamikus partnereink vannak, klienseink, vásárlóink vannak, azt tesszük, amit kérnek tőlünk, elképzelhető, hogy Sankhájba kéri az egyik, ez egyik vevő a terméket, mások pedig Liverpoolba. Mindig próbálunk rugalmasak lenni, és egyértelmű, hogy a trendek Európa felé mutatnak. Az ilyen cégeknek, mint a miénk, gondjaik is vannak. Három-négy dolgot felsoroltam, ez azt hiszem, hogy fontos a képviselők számára. Sok, eset, sok országban kapacitás csökkent, amikor keletre került a termelés, és a munkahelyekkel együtt elment a technológia is, ezt nyilván nehéz visszatelepíteni. Valószínűleg mások is beszélnek még arról, hogy a keletre mozdulással, keletre történő áttelepítéssel nagyon sok készség elveszett. Nos, a mi esetünkben az ellátási lánc nagyon fontos, amikor a textilipar majdnem teljesen kivándorolt az Egyesült Királyságból a 2000, es évtized elején, akkor az ellátási lánc is elvándorolt. Egy, most pedig éppen ki jövőben vagyunk a pénzügyi válságból a bankároknak nem, volt, nem az volt a leg nem az volt a leányálmuk, hogy párna gyártó vállalkozóknak adjanak kölcsön Liverpoolban, úgyhogy sokak alternatíva iránt néz, után néztek. Nos, én egy mini vállalkozás manifestót hoztam el önöknek a munkahelyek visszatelepítéséről, arról szeretnék beszélni, hogy mi, mi, milyen segítségre számítanak a kormányoktól a vállalkozók, kisvállalkozások. Először is Európának magas tért kell megjelölnie. Európa a legjobb hely az üzletelésre, a vállalkozásra. Nyilván nagyon fontosak a rövid, rövid távú ösztönzők, a ilyen típusú segítség a kormányoktól, de valójában az a lényeg, hogy hosszú távon mennyire életképes egy vállalkozás. Tehát stabil gazdasági környezetre van szükség, stabil államháztartásra, stabil gazdaság. Ez sokkal egyszerűbbé teszi a beruházók helyzetét, sokkal könnyebben tudnak hosszú távú döntéseket hozni, és egy ilyen kiskereskedelmi cégnél, mint a miénk, ez nagyon fontos. Torres úr is mondta, hogy a tőkeintenzív, a projekt tőkeintenzív részét kell fenntarthatóvá tenni. A vállalkozási környezetnek nagyon vállalkozásbarátnak kell lenni. Próbáljuk, minden, próbálunk mindenkit meggyőzni arról, hogy megéri visszajönni, a kormányoknak is ezt a munkát kéne végeznie, Tehát mindenképpen sokat segítene ezen a meggyőzési folyamatban, hogyha az adórendszer támogató jellegű lenne. Nagy-Britannia nyílt, nyitott a vállalkozások számára. Vannak olyan emberek, akik ösztönszerűen szeretnék visszatelepíteni a vállalkozásukat Európába, de jó lenne, hogyha nem csak ezek az emberek, hanem mások is visszahelyeznék a termelést, nem feltétlenül hazájukba, hanem egy másik európai országba. A politikusok feladata az is, hogy a várakozásokat kialakítsák, és sokat segíthetnek az oktatásban. Sokan mondják azt, hogy, vers, hogy nem vagyunk versenyképesek Kínával, hiszen Kína sokkal olcsóbb, de nagyon sok területen tudunk versenyezni Kínával magas szinten, a kormány és a politikai vezetők szintjén is ezt kell kommunikálni, hogy tudunk versenyezni Kínával, hogyha jól vezetnek egy európai vállalkozást, akkor igenis versenyképes lehet. Említettem, hogy miért. Hogyan alakultak például a fizetések Kínában. Van egyfajta fordulópont, amikor is a vállalkozó úgy dönt, hogy eljött az ideje annak, hogy hazatelepítsen egy vállalkozást. Ilyenkor kell nagyon aktívan részt venni a politikusoknak, hogy meg is történjen ez a változás. Ez egy nagyon nagy változás egy vállalkozás életében, de hogyha vissza akarjuk, hogyha egy, hogyha egy gyártót visszahozunk, akkor valószínűleg az egész ellátó lánc is visszatér, tehát egy tehát két legyet üthetünk egy csapásra. Az én cégem is jó példa, mert nem csak a termelési munkát telepítettük vissza, hanem ezzel kapcsolatban a finanszírozással kapcsolatos kutatásfejlesztéssel, dizájnnal kapcsolatos munkák is mind visszatértek, tehát egyre több munka visszatér nagyon fontos tehát ezeket az összefüggéseket tisztán látni. Mint említettem, a beruházásnak kulcsfontosságú szerepe van. Az oktatás, az infrastruktúra jelentőségét is kiemelném. meg kell győzni a vállalkozásokat arról, hogy érdemes, érdemes meghozni ezt a változást, érdemes visszatelepülni. visszatelepülni. Az esetek 90%-ában az európai vállalkozó azt preferálja, hogy Európában vezesse a vállalkozását, csak segíteni kell nekik. Jó lenne, hogyha a képviselők azt is pontosan látnák, hogy a visszatelepítésnek nagyon visszatelepítés nagyban segítünk, hogyha folytatódik a kínai valuta árfolyamának változása. voltak ellentétes irányú trendek, de ezek rövid távúak voltak, szerintem Kína egyértelműen drágább lesz, és a termelés, illetve a munkával kapcsolatos költségek is gyorsabban fognak emelkedni Kínában, mint Európában. Ami a Caldera usa illeti, számunkra a TTIP rendkívül fontos, olyan textilek, hogyha olyan textileket tudunk eh, Amerikába eh, exportálni, amit itt állítunk, itt állítunk elő, és nem kell vámot fizetni, ez eh, utána a számunkra egy nagyon nagy lépés lenne. Jó lenne, hogyha ez az alacsony szabályozási szint lépne életbe. Még egy dolog, egy kérdésem lenne, szerintem megtörténik már most is történik a munkahelyek visszatelepítése, ez az én cégemen belül is, a saját hazámban is. A kérdés az, hogy önök felkészültek -e erre, mert szerintem számos országban, aki nem készült fel erre, tehát legyenek tisztában azzal, hogy ez a jelenség most van történőben, minél hamarabb kell tehát ezzel tisztában lenni, és aki hamarabb települ vissza, nál több annál több haszont húzhat ebből. Elnök, köszönöm. Caldera úr. Most pedig Szálgáda úr következik. A filmipari dolgozók egyik tömörülését vezeti. Muchas gracias, buenas tardes. Un placer participar en en esta comisión. Köszönöm szépen, megköszönöm a meghívást. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy európai polgárként meghívtak ide a foglalkoztatási bizottságba. Valószínűleg én éppen ellenkező fogok érvelni, mint az előttem szóló. Spanyolországban volt egy munkahelyi reform 2012-ben, ezt kényszerítették. Később kiderült, hogy ez az Európai Központi Bank egyik brilliáns ötlete volt. Aztán az Európai Bizottság ezt ugye elfogadta. A spanyol kormány a saját programját kidobta a szemétbe, és úgy, ahogy volt, az Európai Központi Bank programját valósította meg. beszélek arról, hogy mindenek milyen következményei voltak, és aztán egy kicsit tágabb kontextus is megvilágítanék. Az első következmény az volt, hogy hogy csökkent azok száma, akik befizettek a TB-be. És Összesen 423 ezer munkahely veszett el ilyeténképpen, bár éppen ellenkező célral hozták ezt létre. Ez azt jelenti, hogy minden negyedik munkahely Spanyolországban időszakos jellegű. Ezek nem azért nem azért vállalják el ezeket az emberek, mert így szeretnének dolgozni, hanem nincs más lehetőségük. Alapvetően fiatalokról van szó, tehát minden negyedik fiatal óra bérben dolgozik, vagy napi lebontású bérben. Tehát a munkahelyek 23%-a még mindig időszakos, tehát a reformok hatásaként a munkahelyek minősége is minősége is csökkent, hiszen csak általában négy órában dolgoznak ezek a fiatalok, nagyon kevés fizetéssel. Tehát ez a munkavállaló akarata ellenére történik. 16%-a a munkavállalóknak dolgozik összesen részmunkaidőben, de 61%-uk nem saját választásából teszi ezt. Ez struktúrájában is alapvetően megváltoztatta a spanyol munkaerőpiacot. Mint említettem, minden negyedik részmunkaidőben vagy időszakosan dolgozik. Ennek oka a válság is, és mint említettem, nagyon sok az időszakos szerződés. A munkanélküliség minden negyedik spanyol munkavállalóra van hatással. Ez az aktív lakosságra vonatkozik, tehát azokra a személyekre, akik dolgoznának, de nem tudják ezt megtenni. Ez egy júliusi adat, tehát idén júliusi adatról beszélek, 22,37%. Ez egyfajta szegénységet is magával hoz, tehát azok a személyek, akik munkát vállalnak, dolgoznak, még ezek a személyek sem elégít, tudják kielégíteni a saját alapszükségleteiket. Tehát nőtt a szegénység jelentős mértékben. Arról beszélünk, hogy a szegénységi ráta jelenleg 20% körüli. A fiatalok körében még magasabb a munkanélküliségi arány, mint a reform előtt szintén júliusi adatról van szó, 49,2% a fiatalok körében a munkanélküliség ráta, itt a 25 évesnél fiatalabbakról van szó. Beszélnünk kell, hogy Európából nagyon sok, nagyon sok migráns érkezett Spanyolországba, máshonnan is. Sokaknak vissza kellett térni a helyzet miatt a hazájában. a hosszú távú munkanélküliek, tehát akik több mint egy és vagy két évig nem dolgoznak, nem helyezkednek el, ezeknek a munkavállalóknak az aránya, illetve munkanélkülieknek az aránya is nőtt. Csökkent ugyanakkor a munkanélküli ellátás megkétszerőződött konkrétan azoknak a száma, akik hosszú távú munkanélküliek az elmúlt időszakban. Tehát ez gyakorlatilag egyenes út a ö, szociális kirekesztettséghez. Majdnem lehetetlen ilyenkor már a visszatérés a foglalkoztatási piacra. Ezt mutatja ez a grafikon. Egyre nagyobb azoknak a száma, akik semmilyen ö, ellátásban nem részesülnek. Ez látható ezen a grafikonon. Nagyon sok rövidtávú szerződés, munkaszerződés született meg, akár két hónapos is. Tehát olyan ágazatokban is, ahol ez nem lenne szükséges, ami nem idén jellegű, mondjuk az iparban, ott is egyre több az ilyen rövidtávú szerződés, tehát ezek a munkahelyek is egyre rosszabb minőségűek, ezért is nőtt például az iparon belül a, a szegény munkavállalók aránya. Itt látható ez grafikusan is megjelenítve. Az aláírt szerződések 83%-a az iparban meghatározott időre szól, ez 2010 óta egy nagyon komoly növekedés, 15%-os növekedés. Nos, ezen szerződések közül minden negyedik egy hétre szól, vagy hét napnál rövidebb időszakra. Ezeknek az aránya meg négyszereződött az elmúlt öt évben. Nos, látható, hogy milyen, a, milyen sorok állnak a munka, a munkaközvetítő előtt, ez egy hétfői nap augusztus végén, ez egy fekete hétfő volt, egyetlen nap, 333 ezer embert bocsátottak el. Nincs meg a vállalkozói, a vállalkozókban a bizalom és az interneten keresztül az interneten keresztül már akár pénteken is el lehet bocsátani egy munkavállalót, és így a hétvégén már nem is kell utána fizetni semmilyen juttatást. Ez teljes káoszt jelent a foglalkoztatási piacon. Alternatívák. Milyen javaslatok vannak? Mi szeretnénk megváltoztatni ezt a helyzetet és szeretnénk igazi szociális modellt Európában, ahol vannak jogok, ahol versenyképesek vagyunk. Nem lehet úgy versenyezni, hogy egyre kevesebbet ér a fizetésünk. Ez történt ugyanis a spanyolországi reforma. 20%-kal ér kevesebbet egy fizetés eh, ma eh, Spanyolországban. Mindig lesznek olyan országok, olyan régiók, ahol alacsony, alacsonyabb költségekkel lehet előállítani, mint Európában, Banglades, vagy Afganisztán, vagy bármelyik más ország. De mi hiszünk az európai modellben, úgy gondoljuk, hogy nekünk más modellt kell előállítani, mint Afganisztánban vagy Bangladesben. Nagyon fontos, hogy legyen egy koordinált európai válasz az Európai Szakszervezetek Szövetsége is közzétette már ezt a javaslatát. Nagyon fontos a környezetvédelmi ipar szerepe, a zöld, a zöld energiaforrások, a befektetés a kutatás és fejlesztésbe, az infrastruktúrákba való befektetés, szociális párbeszéd, kollektív tárgyalások, illetve a különböző munkahelyi körülményekre vonatkozó jogszabályok harmonizálása. Ezeket az alapelveket kéne előtérbe helyezni, hiszen egyetlen politikai környezetben dolgozunk. Továbbá nagyon fontos az oktatásba és képzésbe való beruházás. Az innováció mindenképpen egyfajta hozzáadott érték lehet a világ többi kontinenséhez képest. Hogyha Európa megváltoztatja a modelljét, és ellenkező irányt vesz fel, és egyre rosszabb körülmények között dolgoznak az emberek, és nem történik meg a szociális párbeszéd, akkor valószínűleg a raison d'être-ről mond le Európa. Vannak versenyképes vállalatok, ezek pont azok a vállalatok, ahol nagyobb a munkavállalók részesedése, tehát ahol ők beleszólhatnak a vállalat különböző folyamataiba, ahol innovatívan járulhatnak hozzá a vállalat életéhez. a vállalkozás vezetőjének a legfőbb érdeke az, hogy a vállalkozása hosszú távú legyen és fejlődőképes, tehát neki az érdeke az, hogy ez így történjen. Sajnos egyre több tehát a szegény munkavállaló, sajnos nem térnek vissza, nem térnek vissza a jó minőségű munkák, munkahelyek, és nagyon fontos az, hogy gazdasági és szociális visszatérés következzen be. Nos, ezt gondoljuk tehát, szerintünk Európának egy komoly lépést kell tennie. A Juncker kezdeményezés jó kezdeményezés, mint első lépés, de ennél többre van szükség. Nagyon fontos, hogy a jó létre építsük Európát, illetve hogy megfelelő méltányos életet érhezenek az emberek az megengedhetetlen, hogy az emberek fele, a lakosság fele munkanélküli. Olyan emberek, akik bizonyos kép, bizonyos képzésen eztek keresztül készségekkel rendelkeznek, tudással rendelkeznek, nem szabad, hogy ez elveszen. Ezre kell rendkívüli módon odafigyelni tehát Európának. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen a bevezetőket. Én nem vagyok ennyire optimista. Legyünk előbb realisták, aztán meglátjuk. Lesz ebből optimizmus is. Némelyik. Néhányan már kértek szót. Meg is adom. Maria Rénának, nem, Edward Martin parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a három előadónak. Három beszámoló, tehát amelyek megmutatják, hogy jelenleg Európa legalábbis a harmadik, hogy milyennek ne, milyen ne legyen Európa. Nagyon örültem az első beszámolónak, ugye itt a szociális párbeszédről esett szó, amely értékteremtő, ez nagyon fontos ezt kiemelni. Nem túl sokat hallunk erről a legutóbbi időben, a munkaerő világának stigmatizációja mindenféleképpen egy probléma. Mindenképpen ösztönözni kell tehát e, a vállalatokat arra, hogy e, a kereteken belül ezt hozzák létre köszönetet mondok önöknek. Nagyon jól értékesítik úgymond Európát, a szociális, gazdasági, fiskális modellt, amely valóban érték lehet a külföld felé a fiskális, gazdasági, szociális stabilitás. Ha én lennék az önök vállalatának tagja, akkor azt mondanám, hogy ez valóban az ideális terület a beruházásra, noha az ördög gyakran a részletekben rejlik, bár ez ebben az esetben nem részlet, hogy megbotlottunk egy olyan részletben, hogy a szent és sérthetetlen növekedés csak a munkaerő költségek leszorításával következhet be. Spanyolországban a munkavállalók jogait gyengítették szét, rombolták, és most gyakran azok, egyesek azzal öblögetik a torkukat, hogy Spanyolország jobb helyzetben van. A bankok vagy a gazdagok Spanyolországa talán jobb helyzetben van, de nem a munkavállalók ki és a legutóbbi beszámoló világosan megmutatta, hogy a fiatalok több mint 50% a munkanélküli Spanyolországban, tehát erre alig ha lehetünk büszkék. Nos, láthatjuk, hogy szinte valamennyi munka szerződés egy hónapnyi időtartam alatt van, és valóban támogatom a, ezt a, ezeket az elítélő szavakat, és azt a feszülítést, hogy Európa cselekedjék máshogyan. Kaldera úrtól is hallhattuk, hogy vannak eszközeink, Európa egyre versenyképesebb ugyanis. Mindenek ellenére, legalábbis a képzés, az állandó képzés területén eredményeket mutatunk fel, ez majd, hogy nem a mi versenyképességi tőkénk. A spanyol modellel ellentétben, hiszen önök ezeket a határozott idejű munkaszerződéseket tették általánossá, és így bizonyosan nem lehet majd egy technikus találni valamelyik utcasarkon, hiszen magát a kompetenciát, a szakértelmet rombolják szét ezekkel a rövid munkaszerződésekkel. Mindez a beruházások válságához is vezetett, ugye a hitelhez jutás nehézségeiről van szó, a versek elmúlt éveiben láthattuk, hogy ez hova vezetett, így nem lehet tovább folytatni, és az OIT képviselője is aláhúzta ezt, hogy szinte valamennyi politikának az a célja, hogy a beruházásokat biztonságossá tegyük. Az usa túl biztonságossá is teszik ezeket, jelenleg ez a helyzet. Valamennyi szakpolitika, akár a Juncker terv is, noha jó irányba halad, az célozza, hogy a beruházók helyzetét tegye biztonságosabbá. Gyertek hozzánk beruházni, semmiféle kockázatot nem vállaltok, mert a kockázat mindig a munkavállalóké, mindig ők vállalják a kockázatot, az ő körülményeik lesznek bizonytalanok, megfosztják őket szociális jogaiktól, és a többi. És ez már nem mehet így tovább. Köszönetet mondok tehát Kalera úr beszámolójáért. Európa egyre versenyképesen mondotta ő, azzal a feltétellel, hogy megőrzi az értékeit, fontos az infrastruktúrába való befektetés, beleértve a digitális infrastruktúrát, fontos a képzés. Sajnos nem beszéltünk eleget a környezetet tiszteletben tartó Európáról, a klímáról, amely szintén versenyképességi tényező egyre inkább azzal, azzal válik. Láthatjuk, hogy azt az álláspontot vigyük, hogy Európa próbálja ezeket az előnyöket, versenyelőnyöket megelőzni, akár a megújuló energiák területén is, és ez az ipar egy részének Európába való visszavonzásához vezethet. Köszönöm tehát a három előadónak. I give the floor Most megint árasszony illeti a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mind a három előadást nagyon izgalmasnak találtam. Nagyon hálás vagyok Torres úrnak, hogy statisztikai adatokkal is szolgált, és rámutatott arra, hogy milyen tendenciák körvonalazódnak, még ha nem is ö, ö, bizonyító erejű ez, de mutatja mutatják egyes jelek, hogy Európában több a ter- növekszik a termelés, több tőke jön be, mint kimegy működő tőke. Ez nagyon bátorító szerintem. Tony Kelderitól is hallhattuk, hogy mennyire sikeres a vállalkozása. Hogy visszahozott Nagy-Britanniába, Európába termelés, és az ő kiáltványa úgymond nagyon-nagyon érdekes volt. Salgado úr egy kicsit ön meg deprimált engem. Szomorúan látó Spanyolország helyzetét, mert Európa nyugati felén, észak-nyugati felén látjuk, hogy növekedik a munkahelyek száma, 2,8%-kal nő a bér színvonal, rekordot dönt a, a munkavállalók aránya, úgyhogy szomorú vagyok, hogy a spanyol valóság nem ilyen. Nem, ilyen, nem, pedig nem kéne, hogy olyan rossz legyen a helyzet. Ha megértjük, hogyan lehet segíteni a vállalkozókat, nem, nem, nem lelassítjuk a őket, agyon terheljük bürokráciával, akkor igenis teremtenek munkahelyeket, visszahozzák Európába munkahelyeket. Erre sok példa van. Különösen nagy híve vagyok Timmermans bizottsági alelnök úrnak, aki szocialista. Én konzervatív vagyok, ő meg szocialista, mégis egyetértek az ő módszertanával, meg a jobb szabályozásról alkotott gondolataival, melyek révén a vállalkozóinknak megengedjük, hogy többet, több időt töltsenek a, a, az alaptevékenységükkel. Emlékeznek talán kollégáim azokra a példákra. Annak a, a péknek talán több ideje kell legyen arra, hogy kenyeret süssön, mint hogy, hogy ő, űrlapokat törtsön ki, meg bevallásokat. Úgyhogy biztosan vendégeink is, nek is vannak gondolatai arról, hogyan lehet a jobb jogalkotás, a jobb szabályozás napirendet összeilleszteni a reshoring napirendjével. És itt röviden kitérnék az innovációra is. Jó tudom, hogy mi jogalkotók nagyon körültekintőek kell legyünk, hogy nehogy elfolytsuk az innovációt. Például talán jobban meg kéne határozni, hogy mit akarunk elérni. Nem feltétlenül az, hogy hogyan, hanem hogy mit. Ha túl restriktívek vagyunk, akkor egyszer nem adunk teret az innovációnak, az újszerű gondolkodásnak. Csirában elfogyjuk azt. Ezért olyan fontos, hogy a Horizont 2020-as költségvetést, tehát a 80 milliárdot jól forgassuk. Ennek egyik fő eleme az, hogy nem csak alapkutatásra kell költeni, ami nagyon fontos az is, hanem igazi, gyakorlati, alkalmazott tervezési, termékdesign, innovációs kutatásra is, ami konkrétan a kisvállalatok javát szolgálja, és egy egyben felhasználható a vállalatok szempontjából. Hiszen az innováció, ami révén tényleg versenyképesek lehetünk, lehetnek a vállalatok, ez adja az európai vállalatok előnyét, és így tudnak, így tudják a munkahelyeket visszahozni Európába, amelyeket korábban kiszerződtettek. Tehát úgy gondolom, hogy a jövő elég fényes. És ezt mind a három hozzászóló részben alátámasztotta. Igen, visszaadjuk majd nekik a szót, ám most a listán Jutta Steinbrück van először. And Guillaume So we'll start. Tehát kezdjük Jutta Steinbrückkal. Ja, zunächst einmal először is Mind a három előadónak köszönetet szeretnék mondani, hogy ellátogattak hozzánk, időt szakítottak arra, hogy ezt a témát megvitassuk itt. Nos, mióta dolgozom, és mióta politikailag tevékenykedem, vezető funkcióban, gazdasági vállalatoknál, először Európa az európai országok közötti versengést láthattam, aztán az, hogy a vállalatok elhagyják Európát, hogy Ázsiába, vagy akár Ázsiából most már Afrikába települjenek, és most újra megtalálják az utat vissza Európába. Mindenek a cél az, hogy olcsón tudjanak termelni, csak az olcsó termelési költségek vagy bérköltségek vezetik őket. A Nokia például egy, egy példa volt erre, de Caldera úr cége is. Jó lenne, hogyha az európai vállalatok vállalnák a regionális felelősséget. Szerencsére számos jó példa van erre. Az egyik előadó elmondotta, hogy persze más régiójában a világnak olcsón lehet termelni, de a versenyképesség szót jónak tartom, amikor a képesítésekről van szó, a technológiai előnyről Európában, vagy a képzési előnyről, és ehhez állami beruházásokra van szükség, amelyeket adó alapokból kell finanszírozni, melyeket ugye a vállalatok fizetnek be. Tehát az infrastruktúrába és a jó képzésbe, a technológiába, jövőbeli technológiákba való beruházásokat államilag adópénzekből kell finanszírozni. Tehát a mérleg két serpentyője van, aki nem akar szabályozást, nem akar adót és alacsony bérköltségeket akar, ugyanakkor eh, ezek az alapvető dolgok, mint például a szociális biztonság, ebbe is be kell ruházni, tehát nem lehet csak az egyik oldalát nézni a mérlegnek, hanem a teljes képet vizsgálni kell. Ez a mi feladatunk politikusokként, hogy ezt megtegyük. És hogyha megvizsgálom Európában a versenyképességet, akkor láthatjuk, hogy Görögországban nagyon sok céget, céget alapítanak jelenleg. A gazdaságilag legsikeresebb országok a versenyképesség, a bérek versenyképessége tekintetében eléggé ö, magasra csúsztak. Kaldéra úr, ugye fogyasztási javakat állítanak elő az önök cégénél. Az autók nem vásárolnak autókat mondjuk mindig, éppen ezért a mérleg mindkét serpenyőjét figyelembe kell vennünk, hogy aztán a fogyasztók valóban meg is tudják keresni a fogyasztáshoz szükséges pénzt. Lenne itt egy kérdésem, talán valamennyiükhöz. Egyesek önökről már említették ezt, kajdéra úr konkrétan. Az önök vállalta egy példa egy olyan vállalatra, amely ugye visszatért Európába érdekelne, hogy ugyanannyi munkahelyet hoztak vissza, mint amennyit annak idején kitelepítettek egy másik országba, és mennyi vállalatot ismer ön, amelyek ugyanígy jártak el, mint önök, vagy önök egyfajta úttörő szerepet játszottak, és tudja, hogy visszahoznak-e annyi vállalatot, mint amennyit elvittek, Tehát itt nem az állami szubvenciók révén teremtett munkahelyekről van szó, amelyek ugye a költségvetésünket megterhelnék. Vagy itt van Spanyolország példája, itt még várnék konkrét példákat a fémipar, az autóipar, a beszállítóipar részéről, hogy Európában mégiscsak versenyképesebbek, érdekelne a tapasztalatuk, illetve számszerű adatokra várnék, konkrét példákra. Egy példát ismerek már, amely példa képviselője most szerencsére itt van körünkben. Köszönöm. Aréna. Köszönöm, Maria Aréna a következő. Merci. Köszönöm meg tudtuk ejteni végre ezt a meghallgatást együtt megejthettük volna az INTA szakbizottsággal közösen, hiszen az előadók nagy része egyrésztről a valóságról beszélt, a munkáik visszatelepítéséről Európába, ugyanakkor a globalizáció kihatásáról is, hiszen itt nagyon fragmentált, globalizált gazdaságokról van szó, tehát az egyes gazdaságok közötti kölcsönhatás nagyon fontos. Mindkét szakbizottság tagja vagyok, és ezért az INTA, illetve az EMPLÖ szakbizottság tagjaként is szólhatok Egyetértek azzal, amit az imént Jutta említett. Kagylera úr, ön kifejtette, hogy milyen nehézségeik vannak a, azt illetően, hogy Kína már a VTO tagja, ugyanakkor elmondotta, hogy feltétlenül támogatja a transatlanti kereskedelmi szerződést. Nos, egy európai vállalat, amely egészen ellentétesen jár el, mint ahogyan ön mondotta, valaki mondhatta volna, hogy örülök, hogy Kína a WTO tagja, mert most már üzletelhetek vele. Ugyanakkor nem látom szívesen a TTIP megkötését, hiszen ez tisztességtelen versenynek tesz ki majd minket. Tehát most egy olyan vállalatot láthatunk, amely igen, egészen az ellentétét mondja mindennek. Mit is tegyünk mi ezzel kapcsolatban? Az ajtóhoz is intézem ezt a kérdést. Tehát mi most dolgozunk ezen a TTIP szerződésen, és szeretnénk napirendre tűzni a fenntartható fejlődés kérdését. Az ILO normák és a környezetvédelmi normák, amikről az imént beszéltünk, ezek tehát mindenféleképpen a jóléthez kapcsolódó normák, már ami a környezetet és a szociális jólétet illeti, ezeket a szabadkereskedelmi egyezménybe be kell illeszteni annak érdekében, hogy a tisztességtelen verseny, amelyet ön felpanaszolt Kajder Raúl, de más vállalataink is az USA-ban, most ez a tisztességtelen verseny már ne legyen napirenden. A kereskedelmi egyezményeink ne legyenek most már tisztességtelen a kereskedelmi egyezmények ne legyenek tisztességtelen verseny egyezményei. Hiszen most egyfajta könnyített szabályozás alakulhat ki a vállalatok számára, ez a szabályok lebontását jelenti, egy deregulációt. Én szerettem a szabályokat, hogyha ezek a szabályok az embereket védik. A better regulation nem azt jelenti, hogy no regulation, és néha Timmermans úrral is ellenkezem, noha szocialista, amikor a jobb szabályozást a szabályozás hiányával keveri össze beszélünk itt a TISZE-ról, a szolgáltatásokkal kapcsolatos szabadkereskedelemről. Nos, itt a szolgáltatások ágazatát nem szabad szabályok nélkül hagyni, egyre inkább digitalizáltak ezek, és gyakran nincs elég szabály. Tehát nézzük meg például az Uber problémáját a taxis ágazatban. A szabályok hiányáról van itt szó, amerikai vállalat, az európai modell szétrombolásán gazdagszik meg, ezt nem fogadhatjuk el. Igenis szabályokra van szükség, amikor nemzetközi kereskedelemről beszélünk. Tehát az író képviselőjéhez fordulok, fontos lenne, hogy valamennyi szabályunk kötelező legyen ezen egyezmények keretében, hogy modellünket és versenyképességünket meg tudjuk védeni. Jó, uh, Martina Diabalova. Köszönöm, Martina Diabalova. Köszönöm szépen, Ánok asszony meg kell mondjam, hogy én személyesen, meg az ALDE is üdvözöljük a vállalatok, illetve a termelés visszatérését Európába. Ezek lehetőségek, melyek a munkahelyteremtés céljait szolgálják, és a fiatalok érdekét. Örömtelő volt az, amit Caldera úr mondott, hogy ő a való világból jött. Hát én is ott voltam más egy évvel ezelőttig, szolgáltatásokat nyújtottam termelővállalatoknak, akiknek nemzetközi stratégiára volt szükségük. Tehát az elmúlt húsz év során láttam Európát megváltozni. Először a 90-es évek elején a vállalatok Nyugat-Európából Kelet-Európába mozdultak, hogy mondjam így, mert komparatív előnyöket kínált a munkaerő elsősorban, de az energia, az épületek költsége is. Aztán tovább mentek Európán kívülre, vitték a, a termelést, nem a, a, a mögöttes okok változtak az elmúlt húsz évben. Először csak a komparatív költségelőnyök, aztán az új piacokhoz való hozzáférés, volt a stratégiai vonzerő, és a munkaerőpiac rugalmassága. Mert egyes európai tagállamokban nincs meg az a munkaerő piaci rugalmasság, amire szüksége volt a vállalatoknak, ezért mentek máshova. És sokszor azért is mentek, mert nem találtak bizonyos fajta szakképzettséget Európában. Úgyhogy többféle ok áll a jelenség mögött, és minden vállalatnak más és más nemzetközi stratégiája van, tehát nincsenek egységes tényezők. Calder úrnak meg azt mondom, hogy ne habozzon az, az politikusokkal közölni, hogy mire van szüksége a KKV-knek, a termelőiparnak, a vállalatoknak, mert nekünk politikusnak kell, hogy eljön az üzenet, ezt újra is el kell mondani nekünk, mit akar az ipar, mire van szüksége a KKV-knek. Van néhány kérdésem is. Az egyik, a legfontosabb. Szeretném tudni mind a három, mind a három hozzászóló véleményét az új piacok a kapcsolatos költségek, úgy beszéltem, hogy a tényezőkről, munkaerő és egyéb okok mozgatják a termelést. Önök szerint azonban az Európai Uniónak miből kéne többet kínálnia, mint a többi piacnak? Vajon a, a képzett munkaerő, szakképzett munkaerőből kéne több, vagy szép idő legyen? Tehát mi az, ami az önök szempontjából szükséges volna, mi az, amit Európa, az Európai Unió egyfajta marketing szempontból erősíthetne, hogy ide jön a termelés. Aztán, különösen Kálder urat kérdezem, mik azok a jó gyakorlatok, amelyek a, fiatal, amelyek a fiatalok körében megragadhatók? Képzés, szakképzés, hogyan látják ennek a lehetőségét? Aztán van egy kérdésem nyúkhoz, milyen intézkedéseket javasolnának a KKV-k számára, hogy meghúzzák a képességet és a gazdasági növekedést? Hogyan lehet, milyen ösztönzőket látnak a reshoring elősegítésére mozgathatónak, és utolsó gondolatom, amit inkább csak hangsúlyoznék, köszönöm az első hozzászólónak, a digitális szolgáltatásokban lehetne erősíteni Európában. A, a digitális napirend kitestésének egyik fő akadálya a digitális szaktudás hiánya. Furcsa ez, hogy 2020-ban például 800 ezer számítástechnikai dolgozóban lesz hiány Európában, és az európaiak 40%-a ma sem bír ezen munkahely betöltéséhez szükséges szakismeretekkel. Mit kéne tenni e konkrét piaci szegmens kitöltésére, mert ez nagy kihívás Európa előtt, és nagy lehetőség. Guillaume Balas. Köszönöm, Guillaume Balas. Köszönöm. Nagyon-nagyon érdekesek voltak az előadások. Az jut az eszembe, hogy ez a kérdés merül fel bennem, hogy ahhoz, Nos, hogy Kínában ugye növekedtek az előállítás és a munkával kapcsolatos költségek, éppen ez, és hogyha ez így folytatódik, akkor mi egy kicsit versenyképesebbek leszünk. Nos, ezek a problémák, amikkel küzdünk, ez az, hogy látjuk, hogy Európában megpróbálják a szociális sztenderdeket némileg csökkenteni, gyengíteni a versenyképesség érdekében. Ugyanakkor nem történik sok beruházás, mert hogyha megnézzük Európa kapacitását, hogy új jellegű termékeket hozzon létre a felemelkedő országokkal szemben, vagy akár az USA-val szemben, akkor láthatjuk a gyengeségeinket, sőt azt, hogy lemaradunk, Európa lemarad ezekben a kérdésekben. És ugyanakkor azt is látjuk, hogy a magánberuházások volumene és az állami, aki egyaránt csökken. Erős az elő, eladósodottság, és emiatt nem tudunk beruházni. Ez több évtizede kapcsolódik a politikáinkhoz, de nyilván a 2008-as válsághoz is. Az első kérdés a beruházások szintje jelenleg. A vállalatok esetében én ugye francia vagyok, és vonzanánk újra a beruházókat, akik azonban nem térnek vissza. És itt ugye a munkaerő költségek kérdés is felvetődik. Franciaországban ez csökkent. Most már csökkent német szinthez képest is, de nem emiatt nem jönnek a beruházók, és aztán itt van még a kereslettel kapcsolatos kérdés. Ugye a magáneladósodottság volt a 2008-as jelzálogválság okozója az USA-ban, ezt tudjuk. Ugye a bérből és fizetésből élők jövedelmi szintje a stagnált már egy ideje, és egyfajta ördögi körbe kerültünk, ugye a beruházások szintje csökken, a fogyasztás szintje csökken, és ez egy folyamatos körforgást eredményez. Dominik Márten, mondja az elnök asszony. Köszönöm. Nos, a relokalizáció egy előzetes delokalizációt feltételez, amit mindig panaszsal illettünk. Tagállami megoldásokat javasoltunk erre, Európának nincsenek meg a hatékony előfeltételei, hogy itt tartsa a munkahelyeket. A relokalizáció mindenképpen egy minősége mennyiségét csökkenését eredményezni a munkanélküliségnek, de ez nem történik így. A, ha a relokalizáció megvalósult volna, akkor egy növekedést láthatunk volna, illetve Kína és a brik államok növekedésének stagnálását. Nos, ez a más piaci fejleményekhez is kapcsolódik a világban. Ez a relokalizáció nem eredményezett új európai stratégiát, szupranacionális stratégiát. Nem foglalkozunk a tagállamok valós kapacitásaival, és felvetődik itt a kérdést, hogy hogyan, mikor és milyen feltétek mellett történjen a, ez a relokalizáció. Az illó szólt erről, de itt továbbra is az alacsony költségek vazere érvényesül. Hogyha ez a helyzet, akkor ez azt eredményezni, hogy Európa valódi munkavállalói hatalommal, jogakkal rendelkezik. Itt egy hirtelen nézőpontváltást láthattunk, melyek okai tisztán gazdaságiak, és ezek az okok igencsak törékenyek. A relokalizációs döntés a kínai munkerő költség növekedéséből, illetve a szállítási költségek növekedéséből származik. Tehát egy Kínát helyettesíteni akarják, fel akarják váltani új eldorádókkal, úgymond. Mennyi időre van szükség az iparnak ahhoz, hogy újrainduljon, és aztán újra több tízezer embert bocsásson el. Kandeira úr, egyfajta őstípus ennek a globalizációnak, hiszen ő Kínában kereste a boldogulást először, és aztán nem, nem talált ezt meg, visszatért Nagy-Britanniába, és aztán az USA-ban is próbálkozott, tehát nem Európa érdekeit vagy Nagy-Britannia érdekeit védi, hanem a saját önös érdekeit. És azt mondotta nekünk, hogy a TTIP-et támogatja, ugye itt a vámokadályok lebontásáról van szó, amikor is a szociális környezetvédelmi kritériumokat lebontjuk, mindent, ami munkavállalóinkat védi, és akkor ezen Amerikában éjszakai boldogságkeresés után újra visszakerül ő Nagy-Britanniába, amikor minden ágazatot elárasztanak majd az USA beli termékek a TTIP-nek köszönhetően, és az kolosszális elbocsájtási hullámot eredményez majd Európában. Nos, Keddeira úr, az ön előadással nekem semmit nem jelentett. Végezetül a bizottság egy hatástanulmányt készített, hogy mely országokban került sor relokalizációra, mely ágazatokban, és milyen fajta, ö, foglal, milyen fajta szakmák ö, profitálhatnának ebből. Remélhetőleg ez a meghallgatás válaszol aggodalmainkra, és ö, megfelelően megalapoz ezt az eljárást. Thank you. Many questions. Köszönöm, sok kérdés érkezett. Azt mondanám, hogy ugyanolyan, ugyanolyan sorrendben hallgassuk meg a válaszokat, ahogy ezt előzőleg tettük. Torres úr, Caldera úr, és aztán Salgado úr. Torres úr következik. Thank you first of all. Uh, let me thank all the... Köszönöm szépen. Köszönöm minden képviselőnek és hozzászólónak a, a meglátásokat, meg a kérdéseket. Hadd kezdjem azzal, ami a leglényegibb, a versenyképesség kérdése. Mert nagyon sok kérdés e körül forog. Szerintem helytelen a versenyképességet úgy látni, hogy ez főleg a költségektől függene. Valójában a versenyképesség, a gazdaság azon képessége, hogy a változásokhoz milyen gyorsan tud adaptálódni az új technológiákhoz, globalizációhoz. Ez nem egyenlő a, a költséghatékonysága vagy költségversenyképességgel. Európa korábban versenyképes volt, ám az új technológiák miatt a termelés fragmentációja alapján változott a gazdaság működése. A jobb, a jó szabályozás nagyon fontos. Nem kevesebb szabályozás van szükség, hanem a változó környezethez illeszkedő jó szabályozásra van szükség. Mit értünk ez alatt? Tagállami szinten azt hiszem három elv fontos az első. A, a védelem kérdése, a jó szabályozás, védi azokat, akik védelemre szorulnak. Európának nagyon jót tett, hogy védte a vállalatokat, az embereket, a folyamatokat, hiszen láttuk a világ sok részén, hogy nem tudtak igazán védő jellegű szabályokat bevezetni, így aztán nagyon sok korrupció, gyenge kormányzás, monopólium és egyenlőtlenség terjedt el. Európában váltani kell, tehát ez egy feltétel. A másik, a, az előreláthatóság, a tervezhetőség. Tehát a jó szabályozás megengedi a hosszú távú tervezést, a munkavállaló, a vállalat mindenki számára. Persze az is igaz, hogy egyes váltokban a szabályozás bonyolultá vált, többféle oknál fogva, Ilyenkor még fontosabb, hogy tervezetőség legyen. A harmadik pedig, tehát egészségügy és a nyugdíjrendszerek területén is jól kell szabályozni, a nyugdíjhoz való jogot és az egészségügyet való jogot meg kell védeni a tagállamban. Tehát nem lehet az egyénekre áttenni ezt. Kérdés, hogy mit lehet tenni ezen jogok megvédésére. Tehát lehet persze beszélgetni egy másik ülésen a, a munkaerőpiaci szabályozásról konkrétan, de arra figyelni kell, hogy minden munkaerőpiaci reform, amely megtörtént a válság óta, a reformok 70%-a a kevesebb szabályozás felé ment, nem nyújtott védelmet, sem meg, megjósó hatóságot, sem a jogokat nem védte jobban a legtöbb esetben. Tehát fontos, hogy okosan szabályozzunk, tehát ezen elveket tartsuk fejben. Aztán volt egy konkrét kérdés. t tipről és az ILO azzal kapcsolatos álláspontjáról. Az ilo nincs egy általános átfogó álláspontja a ttip kapcsolatban, hiszen most tárgyalják azt. Mindig változik a szöveg. Általános elvként megfogalmazható, hogy fontos az, hogy az az az ország, ahol erősebb a védelmi szabály, például a minden EU tagállam aláírta az alapvető ILO egyezményeket, a nyolc egyezményt. Ez Európa számára előny, egy érték, a másik partner, az Egyesült meg nem ratifikálta ezeket. Nem vagyok politikus, csak kutató, és nemzetközi szervezet alkalmazottja, de önöknek nagyon nagy súlyú szava van a folyamatban, arra kell bátorítani az is államokat, hogy ilyen egyenlő alapokra, teremtsen egyenlő feltételeket. Aztán a beruházások védelme terén. Két gond van. Az egyik a versenykockázat, a különféle szabályozás között. Nagyon hasznos volna hogyha kifejezett utalás lenne arra a tényre, hogy nem lehet olyan szociális vagy környezetvédelmi hatása a berözésvédelemnek, amely nem kívánatos. Konkrétan be segítene. Aztán kérdés, hogy ki dönt konfliktus esetén, melyik bíróságnak van joghatósága. Volt egy bírósági döntés Európában nagyon bátorító, egy köztestület számára nagyon fontos lehet. Többet most nem mondhatok, mert ugye most alakul a szöveg. Mitől más Európa, mint a világ többi része? A munkaerőpiac tekintetében kérdezték, hát végső soron két dologban vagyunk más Európa, mint a többi. Nagy szereplő, Egyrészt Európában van egy stabil, viszonylag nagy középosztály. Ennek nagyon sok gazdasági, ám társadalmi előnye is van. Tehát önök parlamenti képviselők tudják, hogy a, a, a társadalmi béke attól függ, hogy az emberek bíznak abban, hogy a politikusok őket képviselik. Itt magyar a nemzeti parlamentekben. És a, a, ehhez a, a jómódú, dinamikus középosztály megléte rendkívül fontos. Aztán másik tényező abban a tényben ragadható meg, hogy egy szabályokon alapuló munkaerőpiac működik Európában, ahol a jogállamiság tisztelben tartják. Persze ez változik tagállamról tagállamra, de nagyon sok intézmény működik, amelyeket Kínában, Brazíliában, de még Amerikában is nagyon nehéz felépíteni, például a munkaügyi bíróságok, a munkaügyi felügyelet, a közalkalmazotti intézmények, sok országban nagyon működik, működnek, Britanniában például, vagy Németországban. Nagyon jó gyakorlatok világszerte. Ez az intézményi szerkezet nagyon nehezen átlátható, ám nagyon fontos. És nehéz azt elfogadni, hogy ezeket gyengítik, holott Európát ezek teszik különlegessé. Nagyon fontos előnyei Európának ezek, ezek az intézmények. Ott egy konkrét kérdés, hogy hogyan segíteni a KKV-kat. Szerintem Caldera úr is azt mondta, hogy a pénzügyi rendszer nem látja el a feladatait. A gazdaság nagyban változott, ennek van kihatása a szabályozásra, de a pénzügyi rendszerre is kell, hogy kihatása legyen. Egyik oka annak, hogy, besz, hogy miért, nem jönnek, miért nem jön több beruházás, hát azért van, mert nem lehet az emberek megtakarítását becsatornázni a beruházásokba. Tehát ha a pénzügyi rendszer nem tudja összekapcsolni a kettőt, akkor van gond. Tehát javítani kell a pénzügyi rendszeren. Európa azért olyan jó módú. Nagyon sok magánbeszélő van, akik, aki nem is a van 90 keresztül ruházba. A válság miatt nehézség van abban, hogyan lehet a megtakarításokat becsatornázni a beruházásokba. Spanyol eset nagyon fontos eset. Kádera úr képe is nagyon sokat mondott a helyzetről. Köszönöm. Thank you. I'll give the floor to Mr. Köszönöm, Kaldéra úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Próbálok minden kérdésre legjobb tudásom szerint válaszolni. Próbáltam gyorsan jegyzetelni a kérdéseket, elnézést, hogy valamit nem sikerült leírnom. Nos. Tajdesz úrral egyetértek, de a véleményem némiképp különböző, hiszen elég gyorsan emelkednek a, a termelési költségek Kínában, mint hazában, sokkal gyorsabban emelkednek, úgyhogy elég gyorsan változ a helyzet. Szerintem sokkal hamarabb elérkezik Európába az új lehetőség, mint azt gondoljuk, de mi nekünk elég sok adatunk van, úgyhogy mi erre rálátunk. Arra vonatkozom, amit Szálgádor mondott. Nos, azt gondolom, hogy, hogy hogyha valóban ilyen magas a ifjúsági munkanélküliség Spanyolországban, ez sajnálatos. Nekünk fenntartható, hosszú távon fenntartható munkahelyekre van szükség. Nem szeretnénk, hogyha a munkahelyek visszatelepítése azzal hatással járna, hogy de egyre rosszabb a munkakörülmények, ezzel mindenki veszítene. De egyértelmű, hogy a munkaerőpiacon több versenyre van szükség. Az Egyesült Királyság jó példa. évente kb. 3%-kal nőnek a bérek és fizetések, de ez a verseny miatt van, hogyha a hogyha a munkavállalóimnak nem tetszik a munkájuk, akkor elmennek és keresnek egy másikat. Erre lenne szükség, tehát legyen verseny, nem feltétlenül jogszabályjal kell ezt elérni, hanem versenye, piaci versenye. Tudom, hogy más országok másként gondolkodnak, illetve a gazdasági körforgásban kicsit máshol állnak, úgyhogy lehet, hogy ez a modell működik nálunk, máshol nem, de szerintem mindenképp a verseny a válasz, nem pedig a szabályozás. Edward kérdése szerintem helyes. Ösztönözni kell a vállalatokat arra, hogy visszatelepítsék a termelést. Nagyon fontos, hogy megkapják a segítséget ezek a vállalatok, és hogyha vannak olyan vállalatok, amelyek már szinte azon a ponton vannak, hogy meghozzák a döntést, hogy visszatelepítsék a munkahelyeket és a termelést Európába, akkor melléjük álljon a kormány, vagy a regionális, vagy a helyi, vagy, a, vagy az európai politikai politika, és segítsék őket. Ez pozitív dolog, hogyha ezek a munkahelyek visszakerülnek Európában, főleg akkor, hogyha ezek minőségi munkahelyek. Ez szerintem, ez szerintem minden európai belakozó így gondolja. Enfél kérdésével egyetértek, vagy a mondandójával egyetértek, reformokra van szükség a munkaerőpiacon, hogy a vállalatok könnyebben tudjanak felvenni munkavállalókat, a rugalmasságra kell törekedni. A spanyol példák azt hiszem szélsőségesek. Egyetértek García Salgadóra, hogyha valakit hétfőn fölvesznek, és pénteken eh, kirúgják őket, ez nevetséges. Én az Egyesült Királyságban ezt soha nem tenném meg, ezt nem elfogadható, nem tudjuk elfogadni a rövid távú eh, szerződéseket, kivéve, hogyha nincs más megoldás jobb szabályzás. Nos, Európának azzal kell tisztában lennie, hogy a vállalkozók bárhol beruházhatnak az egész világon. A politikusoknak az a feladata, hogy, hogy Európát a lehető legvonzóbbá tegyék, hogy biztonságosak legyenek a beruházások, a tőkeberuházások, illetve a képzési vagy átképzési beruház, beruházások is, befektetések. Szerintem az itt lévő politikusoknak azt kell megérteniük, hogy az őnök feladata az, hogy itt és otthon mindenki jobb szabályzással ezt próbálja meg elérni, hogy vonzóbb legyen az ország és Európa, és ehhez több verseny is kell. Stein Steinruck asszony Steinruck asszony a verseny globális, a Caldera is az egész világgal kell, hogy versenyezzem, az egész világról vannak versenytársaink. És adóval is lehet, adókönnyítéssel is lehet segíteni a vállalkozásokat. Szerintem ez pozitív, értelmes. De olyan szintű adót kell megvalósítani, amely azért lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy további beruházásokat tegyenek. Tehát megfelelő színű infrastruktúrára van szükség, hogy az innovációt hosszú távon is lehessen támogatni, illetve hogy visszahozzák a termelést a, a, a cégek, de annyira nem lehet megterhelni adóval ezeket a cégeket, hogy hogy ne tudják folytatni a működést. Valóban az autók nem árulnak autókat, ez tényleg így van. Mi 20%-kal növeltük Európában a a munkaerő a foglalkoztatógyaink számát, 25%-kal csökkentettük ezt Kínában, tehát gyakorlatilag tényleg arról van szó, hogy a Kínában dolgozókat visszahoztuk, ezeket a munkahelyeket, de ugye, mint említettem, globális vállalkozásról van szó. Mari kérdésére válaszolva, igaza van a képviselőasszonynak? A globális gazdaság fragmentált, bonyolult, ezen átlátható, és csak azok a vállalatok és országok, akik alkalmazkodni tudnak ehhez, képesek a túlélésre, az angol pénzügyminiszternek van egy jó mondása, globális versenyt, versenyben vagyunk, de ezt valójában nem ő találta ki, hanem egy Liverpooli politikus, tehát globális versenyben vagyunk. Szerintem a helyzet elég egyszerű. Alcaldera globális vállalkozás, globális piacról szerzünk be, és globális piacra azunk el. Hogyha csökkenne a vámtarifa az USA felé, akkor európai európai termékeket vehetünk Olaszországból, Spanyolországból, Belgiumból, E, e, létre tudjuk hozni termékeinket az Egyesült Királyságba, illetve elkezdjük a, a gyártást az Egyesült Királyságban, már ezt befejezzük az Egyesült Államokba, és ezek fölváltják majd azokat a termékeket, amelyek, e, amelyeket Indiában vagy Kínában állítottak korábban elő. Ez azt jelenti, hogy a távol-keletről érkező a távol-keletről származó termékeket felválthatják azok a termékek, amelyeket ez, ez, ebben a hatalmas konglomerátumban, euróatlanti konglomerátumban állítanak majd elő. A Caldera globális kihívásokkal kellett, hogy megküzdjön. Ugye az ember ilyenkor vagy a homokba dugja a fejét, vagy megpróbál megfelelni. Vannak olyan vállalkozások, amik a, akik a homokba dugták a fejüket, de ők általában belebuktak, és így az összes ilyen munkahely elveszett. Mi defenzív mechanizmusként tettük át a termelést Kínába, hiszen a vásárlóink is vásárolhatnak onnan. A vásárlóinknak olyan termékekre volt szükség, amit Európában vagy Egyesült Királyságban találtak ki, ott tervezték, de a kínai, a kínai termelési költségek jellemezték. Sok világkiállításon voltunk, az első két évben megkétszereztük a termelést, aztán a második két évben is, mert az emberek úgy gondolták, hogy ez egy nagyszerű kombináció, európai design, kínai előállításra. De az, e- a partner egyrészt a versenytársaink kínai design, kínai előállítás formán működtek. Mint említettem, az egyik brit gyárunk megmaradt, de azzal, hogy Kínába helyeztük át részben a termelést, egy globális lehetőséget teremtettünk, és Kína WTO csatlakozását kihasználtuk. Mert korábban nem tudunk, nem tudtunk az USA-ba például eladni semmilyen terméket, mert nem tudtunk, vers, nem tudtuk felvenni a versenyt Kínába. Nos, úgy véltem én akkoriban, hogy angol dizájnt fogunk eladni, amelyeket Kínában állítunk, állítottunk elő. Most valójában az, az Egyesült Államokban most sokkal több terméket állítunk, vagy adunk el, mint a kínaiak ebben a, ebben a kategóriában. Tehát ahogy az európai áruk egyre versenyképesebbek lesznek, annál többet tudunk eladni belőlük az Egyesült Államokban. A TTIP-re tehát nagyon nagy szükség van, mi hamarabb. Ez szerintem kiegyeníteni a piaci viszonyokat. Már most is nehéz az, az európai vállalatoknak az Egyesült Államokba árulni az óceán miatt, de hogyha a vámtarifák megszűnnének, akkor Szerintem az európai termékek váltanák fel nagyon nagy mértékben az indiai, illetve a kínai termékeké. Úgyhogy szerintem így kéne viszonyulni a TTIP kérdéshez. Martina kérdésére válaszolva, nagyon örülök annak, hogy vannak itt mások is, akik a való világból érkeztek, és fontosnak tartom, hogy eh, ilyen háttérre rendelkezők is eh, dolgozzanak a törvényhozásban. abban is igaza van, hogy a verseny, illetve az, a költségek realitást jelentenek. Ez valóban így van, ezt figyelembe kell venni. A vállalkozások oda mennek, ahol a legnagyobb profitot tudják előállítani, és ez nem rossz, mert hogyha a profitot hoznak létre, akkor, ahogy ez elhangzott, nem az autók vesznek autókat, hanem az emberek vesznek autókat. Számukra nagyon fontos volt ez a kínai kitérő. Ezek új piacokat tártak fel, és immáron ezeket a piacokat az európai gyártásunkból látjuk el. A globális problémából globális lehetőséget, globális megoldást hoztunk létre, ez csak egy icipici példa. Azt hiszem, hogy ebből tanulhatnak a politikusok. mindezt nagyban kéne létrehozni Európában, meg kell nézni, hogy milyen veszélyek leselkednek ránk, és ebből kell esélyt kovácsolni. Martin egy másik kérdést intézett hozzám a fiatalokkal kapcsolatban. Mi proaktívan próbálunk új termékeket létrehozni. Nagyon jó a dizájnágazat Nagy-Britanniában. Olyan dolgokat állítunk elő, illetve tervezünk, amit Kínában nem lehet hogyha megkérdezik az embereket Európában, hogy a német autót akarnak, akkor nyilván azt mondanák, hogy igen, az kínaiak is szívesebben járnak olasz ruhákban. Tehát egyrészt vissza kell hozni ide az európai munkahelyeket, termékeket, de azt se felejtjük el, hogy vannak olyan kínai, van egy feltörekvő kínai középosztály, aki kíváncsi ezekre a termékekre, és fogjuk fel ezt úgy, hogy fogyasztóká válnak ezek a feltörekvő polgárok, és az olyan cégek, mint a miénk, most már elkezdhetnek Kínába is eladni. 10-15 évvel ezelőtt azt gondol, nem gondoltuk azt, hogy 10 év múlva visszatérünk. Sose gondoltuk volna azt, hogy eh, kínaiak fognak tőlünk vásárolni európai termékeket. Ha valaki ezt mondja, akkor elküldtem volna egy pszichiáterhez. Martina a digitális gazdasággal kapcsolatban is föltett kérdéseket, erre is van egy anekdotám. Szeptember elején Brüsszelben, az Expo központban volt egy textil kiállítás, a címe az volt, hogy Mood, hangulat. Nagyon jó kiállítás, fontos a textil iparban és mindig eljövök ide Brüsszelbe, hogy ezzel részt vegyek, nagy Brüsszel barát vagyok. Idén volt egy spanyol vállalkozás, egy KKV, több mint egy millió eurót öltötte, ö, költöttek digitális nyomoz, digitális nyomtatásra. Most már olcsóban tudják előállítani a termékeket, mint a kínai versenytársaik. Tehát egy spanyol cég digitális technológiába fektetett be, ezáltal a kínaiakkal felvette a versenyt, sőt, visszatérnek a, visszatérnek a visszatér a termelés ide Európába, de tervezőket is vesznek fel, újabb termékek megjelennek, tehát a korábban Kínában előállított termékek fölváltja a valenciai cég digitális technológiával előállított terméke. Tehát egyre több munkát, munkahelyet teremt a digitális technológia, még egyébként a textilekben is megállapítható az, hogy digitális forradalmat élünk át. Gyi kérdésére válaszolni, Nagyon fontos a bizonyos fordulópont megállapítása. Minden egyes vállalkozás döntéskényszerben van, tehát mindenkinek döntést kell hoznia, hogy hol termel. A kereskedelmi kamarák, ha ezzel tisztában lennének, akkor együttműködhetnének a vállalkozásokkal, ezt meg lehetne előlegezni, fel lehetne gyorsítani a folyamatot. És akkor visszahoznák ezek a vállalkozások a termelés. sőt az egész ellátói láncon. Említettem például a gépkocsi gyártás Liverpoolban ott van a Jaguar Land Rover. Ahogy visszatért a termelés, az egész ellátási rendszer is visszatért, és ez egy hatalmas plusz. Beruházási szempontból a design, a kreatív folyamat, és említettem Európa egyéb előnyeit. Tehát Európa a világ legkreatívabb kontinense, nagyon sok az ötletünk, az innováció páratlan. Nagyon büszke vagyok, hogy az Egyesült Királyság is ilyen innovatív ország. Ezeket az új ötleteket dolgozhatjuk ki, új termékek megvalósításával, létrehozásával és globális lehetőséget hozhatunk ezzel létre. Dominik kritikus megjegyzéseket, megjegyzésekkel illetett. Nos, fontos, hogy ne csak Dominik, hanem mások se tegyenek fel ilyen kérdéseket, hogy mi lesz akkor, ha nem kérem, ez már megtörtént, már visszatér ide a termelés. Hallhattuk az előttem elhangzott, elhangzott prezentációt, hát igenis európai már komparatív előnyben van. Lehet, hogy makroszinten már megtörtént, már túl vagyunk a fordulóponton, az én kis példám, az én mikropéldám után megnézhetjük a makrojelenséget is. Ez mindenképpen jó hír Európának. Jó lenne, hogyha ez fölrázna minket. A vállalkozást gazdasági célral hozzák létre. Ez jelent, ezt jelenti azt, hogy valami vállalkozás. A vállalkozók gazdaságot, gazdagságot, illetve munkahelyeket hoznak létre. Természetesen van egyfajta újraelosztás is ebben, többféleképpen lehet ezt csinálni, több szintje van ennek, ennyire nem fehére-fekete jelenek meg a dolgok, de ez az alaphelyzet. A Kaldérát az imént azzal vádolták, hogy az Európa nem is fontos számára, meg az Egyesült Királyság sem, csak profitot akar termelni. Nos, a válság alatt veszteségeink, voltunk, veszteségeink, voltunk, veszteségeink voltak, csökkent a méretünk, de diversifikálásnak köszönhetően ez már trend megfordult, és a visszatelepítésekkel elég jól állunk. Összefoglalásképpen, röviden, elmondanám azt, hogy azért vagyunk sikeresek globálisan, mert globálisan vagyunk jelen. Európa is csak akkor lehet sikeres globálisan, hogyha globálisan versenyzünk. Védekezünk, védekezünk, de nagyon fontos az, hogy ide vonzzuk a tőkét, ide vonzzuk a vállalkozásokat azért le, valósul, valósulhat ez meg, mert reformokat hozunk létre, és mert versenyképesek vagyunk. Kardéra Kaldéra jutott a bonyodalmakon, és hogyha tudunk változni, ha tudunk tanulni, ha tudunk alkalmazkodni, ha tudunk reformálni, ha versenyképesebbek tudunk lenni, akkor földrészként nem csak, hogy megmaradunk, hanem mi leszünk a domináns erő, és pontosan erre van szükség. There were many questions to uh, Mr. Nagyon sok kérdés érkezett Kádár Rövid kérdés, rövid válasz. Egészen röviden. Az a kérdés volt, amit feltettem, hogy Kaldera unak van-e olyan tapasztalata, hogy sok más egyéb vállalat is van, amelyek munkahelyeket hoztak vissza, telepítettek vissza Európába. Okay, in 2012... No, 2012-ben a BBC kiválasztotta a vállalatot, hogy egy dokumentumfilmet készítsen, a város, amely beelőzi Kínát. Ö, azt vizsgálta, hogyan ö, vonulnak el a vállalatok Kínából, és hogy történik a résor Nagy-Britanniában, és hát milyen gazdasági és emberi kihatása vannak. A YouTube-on meg lehet nézni, a Town Taking on China címmel, a dokumentumfilmet. Ami borzasztó izgalmas volt a dokumentumfilm forgatásakor, az, hogy milyen sok vállalat jár el hasonlóképpen, olyannyira, hogy amire vége lett a dokumentumfilmnek, a producereknek több száz információ kérés futott be, akik szeretek volna részt venni a dokumentumfilmben, tízezrek, százezrek vállalatok tömege jár hasonló cipőben Európában. Lehet, hogy mi jelen járunk a munkahelyek visszahozásában Európában, de nagyon sok más vállalat ugyanezt csinálja, ahogy kiderült a dokumentumfilm kapcsán is. Köszönöm. Szágadó öné a szó. Köszönöm. Gyorsan kell, gyorsan be kell fejeznem, mert különben lekésem a gépemet Barcelonába kell menni. Beszélünk a versenyképességről, a versenyről, Torres úr és mások is elmondták. Nagyon fontos az, hogy az a modell, amiben élünk, meg, legyen, meg megfelelő játékszabályokkal rendelkezne, ha nem lennének játékszabályok, akkor visszatérhetnénk a rabszolga sorba. Nos, Olyasmi ez, mint a, mint a macska példája, a macskának, hogyha nem akar éhen halni, akkor egeret kell vadásznia, és aznap, amikor nem talál magának egeret, valószínűleg őt eszik meg. Nos, a demokrácia nagyon fontos érték. Ott van például a szabadalomrendszerünk, a hozzáadott értékek, a kártyavék, a KKV-k sajnos szenvednek Európában, nem jutnak hozzá a hitelhez, de ezek lehet, hogy nagyon jó ötlettel rendelkező KKV-k, de nem bírják ezt kifejleszteni, mert nem jutnak finanszírozáshoz. Ez egy egész lánc. Amikor a KKV-k csődbe mennek, akkor fölégetnek maguk mögött egy egész nagy területet, és nagyon nehéz vissza ezt megakadályozni. Amikor az ipar gerince a KKV-kből áll, olyan emberekből, akik szeretnék a saját pénzüket a produktív termelésbe befektetni, és nem a spekulációba, akkor ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy az infrastruktúrát javítsuk, hiszen az infrastruktúrális deficit Európában nagy. A képzésre és az innovációra is mindenképpen hangsúlyt kell fektetni, ami az, az ipart sem szabad kihagyni a számításból, hiszen az iparban létrejövő innováció, hozzáadott érték, munkahelyek nagyon sokat jelentenek, illetve sokat tesz, tehet ez a versenyképességünkért is, de ugyanez igaz az energiára is. Vannak-e jól működő ágazatok Spanyolországban? Azok az ágazatok, ahol megvan a kollektív tárgyalás, például a gépkocsigyártásban, a második legnagyobb gépkocsigyártó nemzet vagyok Európában. Egyébként az első prototípus elkészítéséig a tervezéstől kedve 5 év telik el általában egy gépkocsi esetében, gépjármű esetében, de Spanyolországban, Spanyolország rájött arra, hogy képtelenség tartani azokat a modelleket, amelyek képtelenség ebben a rendszerben, amit a reform után nálunk elindítottak, tovább fejlődni, oda fogunk jutni, mint Kína. Nagyon sok, tehát a szegénységben élő dolgozó, nagyon sok a rossz munkaszerződés, ezek az emberek nem tudnak nem tudnak gépjárművet nem venni, nem tudnak lakást venni, hanem egész életükre szolgák lennének. Ami az egyenlőtlenségeket illeti Spanyolországban, nos, Spanyolországban nagyon sok hazugságot hallunk, hiszen a propagandára többet költenek, mint a reformra. 800 ezer munkahelyet, majdnem 1 millió munkahelyet tettek tönkre az elmúlt években. És ezek az eltűnt munkahelyek, ezen, munkahely, ezen munkahelyek, ezek munkahelyeket felváltották, ezek a borzalmas munkahelyek, borzalmas körülményekkel. Nagyon sok ember vándorolt ki. Ez egy, ez egy katasztrófa. Az egész modell sikertelen. Egyes Spanyolország laboratórium, remélem, hogy Európa ezt nem fogja máshol bevetni, konstatálnunk kell, hogy ez egy kudarc. Az emberek az emberekkel nem lehet kísérletezni, nem, nem eldobható anyagból vannak az emberek. Nos, hogyha az emberek ilyen eldobható anyagok lennének, és a politikusok csak a szavazatok meghosszabbítását jelentik, akkor ez nagyon-nagyon veszélyes. A munkaügyi reform minden jogszabálynak nagyon sok jogszabálynak ellentmond, például az ILO jogszabályainak, vagy szabályainak, más országokban nem így történt. Mindenki nézzen körül a saját házatáján, hogy minden rendben van-e. Úgyhogy a reformokra nagyon sok negatív példát tudok mondani. Sajnos megtört a spanyolországi reformmal a tárgyaló felek közötti egyensúly, ezek mögött nagyon sok igazságügyi probléma is van. Van-e alternatíva? Igen. Ezt bemutatta már az Európai Szakszervezetek Szövetsége, az Európai Parlamentnek, illetve az Ipari Szövetség is. A digitális agenda segíthet de hogyha ha nem jól fejlesztik ki a digitális agendát, és nincs megfelelő részvétel, megfelelő széleskörű részvétel, akkor sajnos hozzátehet ez ahhoz, hogy negatívan alakuljanak át a munkahelyek Európában. Nagyon fontos az is, hogy az állampolgárok véleményét figyelembe vegyük, nem lehet trójai falóként bánni velünk. Olyan szabályokra van szükség, amelyeket komolyan tud venni az európai lakosság is. Köszönöm. Köszönöm. Mindannyiuknak a hozzászólásokat. Nagyon izgalmas és nagyon konkrét eszmecsere van mögöttünk pontosan azokban a témákban, amelyekkel foglalkoznunk kell ebben a szakbizottságban. Mindannyian említették ezeket. Nagyon köszönöm. Remélem elírja a gépét is még. Köszönjük. Akkor a következő pontunkra térünk át. Mikrofinanszírozás a társadalmi integráció érdekében címmel. Eszmecserét tartunk az Európai Számvevőszék külön jelentéséről. Megadom a szót először is Ivanova asszonynak. Üdvözlöm Önt! Ön fogja bemutatni nekünk a jelentést, aztán pedig kérdezünk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy öröm az önök szakbizottságában járni, emlékszem a Youth Garanti jelentés vitájára, az is érdekes és izgalmas és, és eleven volt. Remélem, hogy a mikrofinanszás jelentésnek is hasonló sorsa lesz. Köszönöm, hogy meghívtak, hogy bemutathatom a jelentést, ami a mikrovállalkozásoknak nyújtott finanszírozás értékelését célozza. Aktuális a jelentés, éppen a nyári szünet előtt publikáltuk. Hétfőn a, a Költségvetési Bizottság előtt ismertettem, most pedig itt. Köszönöm még egyszer, hogy meghívtak. Hogy némi háttérinformációval szolgáljak a témát és annak érvényét illetően, jól tudják, hogy a mikrovállalkozók kulcsfontosságú szerepet játszanak. A foglalkoztatás és az integráció területén a startup induló vállalkozások körében is. Ugyanakkor a hagyományos hitelpiacon nehezen kapnak finanszírozást. Ezért kell az EU intézményeknek a finanszírozási korlátokat leküzdeni, melyek előttük állnak. Főleg az ESA szolgáltatja a forrásokat, amelyek készített időszakban share managementben működik, vagy támogatási grantok révén, vagy a dedikált pénzügyi eszközök révén, hiteleket vagy hitelgaranciát nyújtva. Egy másik fontos finanszírozási forrás az IPMF, mely közvetlen irányítás alatt levő a beruházási alap részét képező a bizottság által irányított, szinte hiteleket nyújtó és garanciákat szolgáltató forrás. A 117 ez a, ez a operatív programból 96 a mostani idő, a 13. időszakban a startupok és a magánvállalkozás címsoron támogatott, kb. 2,4 milliárd euró támogatást nyújtva a mikrovállalkozásokra alapjálva. A pontos azonban nincs meg, akkor 680 millió eurót alokáltak 2013-ig a másik forrásból, és az IPMF pedig 203 millió eurót adott 2010 13-ig amiből 103 millió az EU költségvetésből táplálkozott. Jól látják tehát, hogy jelentős tételekről van szó. Igyekeztük mélyebben elemezni, hogy a, mennyire hatékonyak a mikrovállalkozók támogatásában. Ennek a teljesítményadóknak a célja, amelyet most ismertek éppen az volt, hogy vajon a mikrovállalkozók igényeit valóban kielégíti ez az ESA, meg az IEPMF nyújtott támogatások sora. Ezzel összefüggésben öt tagállamban jártunk, Németország, Görögország, Olaszország, Lengyelország és Románia voltak a célországok, hogy felmérjük, vajon az ESA támogatásai és pénzeszközei, valamint az IPMF forrásai vajon sikerrel jártak-e a mikrovállalkozások támogatásában. Tagállami szinten van információ, meg a bizottságnál is a végrehajtási költségekről, az egyes finanszírozási költségekkel, támogatásokat illetően. Jól tudják, hogy a végrehajtási költségek nagyon fontos eltényezői és összetevői a teljes folyamatnak. A vizsgálat azt mutatta, sajnálatos módon, hogy vannak gyenge pontok, megint csak, de azt hiszem, azt is hasznosnak látjuk, hogy ezeket bemutassuk, és levonjuk a tanulságokat. Megpróbáljuk elkerülni ezeket a jövőben. Általában a programkészítés és tervezés tekintetében találtunk hibákat az ESZA körében, általában ezek úgy adták, hogy nem mérték, nem értékelték lényegileg a mikrovállalkozások igényeit. Sok esetben túlméretezett volt a kölcs, a forrás, nem volt megfelelő kockázatkezelési rendszer sem. Az a teljesítmény jelentési rendszer sem volt megfelelő, mert nem volt megbízható és elégséges információ a teljesítményt, illetően olyan helyzetekben, ahol aztán nem is lehet a, ezt a támogatás eredményességét felmérni. A rendek, a végrehajtási költségekről rendelkezésre információ sem elégséges, és a, ez a támogatások tekintetében is elmondható, egészében mondható azok a mikrovállalkozók, akiket elért a támogatás, ezek fele korábban munkanélkül volt, és az átlagos EU támogatás összevethető volt az igényeikkel. Az általános konklúzió az, hogy a mikrovállalkozások finanszírozása jobban célzott lehetne, jobban elérhetné a célszemélyeket, hogyha azok konkrét igényeit ö, jobban mérnék fel adekvát módon. Ezek azok az eredményei a vizsgálatnak, amelyekről beszámol a jelentés, és persze több ajánlás is megfogalmaz, melyek azon területekkel foglalkoznak, ahol javíthatni, javítani lehetne. Annak érdekében, hogy a rendelkezésre a források felhasználása eredményesebb legyen, különös tekintettel azt ajánljuk a tagállamoknak, hogy teljesítsék az igényfelmérést a finanszírozási források tekintetében, az operatív programok keretében a mikrovállalkozások EU támogatását illetően, és azt mondják az Európai Bizottságnak, hogy a tagállamok ezt a pénzügyi eszközeit felhasználását tegyék feltételhez, kössék feltételekhez, hogy egy robosztus kockázatelemzési rendszer működjön, legyen ez feltétele, és azt ajánljuk a tagállamoknak, hogy az, ez a pénzügyi támogatási intézkedéseket úgy tervezzék meg, hogy a legsérülékebb csoportok és a munkanélküliek csak igényeit igazodjon, és végül nem utolsó sorban azt ajánljuk a bizottságnak, hogy a következő időszakban elemezzék tovább a végrehajtási költségek alakulását, az egyes támogatások, hitelek, garanciák végrehajtása során, hogy világosabb képet nyerjünk arról, milyen szinten állnak ezek, és megragadhassuk a jó gyakorlatokat abban, hogyan lehet a megfelelő költségek mellett lehívhatóba tenni ezeket. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy jobb eredményesebb pénzügyi támogatási rendszer jön létre a mikrovállalatok érdekében. Röviden ennyit van tudom összefoglalni azt, miről szól a jelentés, persze várom válaszaikat, amelyeket, a kérdéseket, amelyeket már megválaszolok. Köszönöm. Schulz úrra nézek, ő a jelentéstevő. Kérem, tegyen fel kérdéseket, ha gondol, parancsolj. Vorsitzende, möchte ich gern machen. Ich werde auf... Szívesen megteszem ezt. Elnök asszony, és megpróbálok az időkereteken belül maradni. Köszönöm a beszámolóját és a tájékoztatásokat. Elolvastam ezt. 34 oldalas a német fordítás, nagyon érdekes, el kell ismernem, azonban néhány dolgot nem értettem százszerzelékosan, ezért szeretnék néhány kérdést feltenni. Kicsit csodálkoztam hallottam, hogy ön egy összevetést eszközöl az ESF átfogó forrásai között, és a mikrofinanszúr, ez az EPMF között. Német ez tulajdonképpen egyfajta szezont a fazonnal való összevetés, két olyan dolog összevetés, amelyek nem összevethetők, hiszen az operatív ö, programok különböznek ezen utóbbiaktól. Az ISF-nél társfinanszírozás van, a másik esetben pedig több garancia és hitel. Tehát ön egyáltalán megengedhetőnek tartja ezt az összevetést, nekem ez kétséges. A jelentésből kiviláglik, hogy az igazgatási költség az EPMF-nél csak 0,5-0,7%-át teszik ki a teljes forrásoknak, az ISF-nél e pedig 3,2% körülbelül ez az arány. Ez nagy különbség. És ezt kicsit meg kell világítani. Két konkrét kérdésem lenne. Azt mondotta, hogy öt országot vizsgáltak, Németországot is, az én országomat. Németország esetében a mikrohittel programban, a progressben nem is vesz részt Németország. Miért választották ennek ellenére Németországot, és nem egy olyan országot, amely részt vesz ebben a programban? És még egy észrevétel, inkább észrevétel, mint kérdés. A szemövőszék jelentését illetően az EPMF esetében, illetve az ISF esetében sok menedzsment folyamatot át kellene, át kellene venni, hogyan értékeli az ilyen menedzsment rendszerek átvételének lehetőségétől. López. Köszönöm. Mi is nagy figyelemmel olvastuk a jelentést. a KKV-k szükségleteire vonatkozóan különösen. de most elmondtuk, hogy a European Progress Microfinance Facility egy kicsit más, mint amiről szó volt, említette, hogy öt országot vizsgáltak meg. Bizonyos következtetéseket vannak le, nem értjük pontosan ezeket. Azt hozzá ki következtetésként, hogy vannak korábbi tanulmányok, amelyek a potenciális kedvezményezetteket is megnevezhetik. Ezt hogyan kell érteni? Ennek milyen következményei vannak? Ezt hogyan lehet normalizálni? Európai alapok esetében vannak előző, előzetes stratégiák? Aztán utal arra is, hogy magántőkét tud beho- be, kéne behozni, tehát ennek is van egy potenciája. A szociális alap példa, vagy a European Fin- Microfinance Facility erre is utal, hogy itt lehetne magántőkét vonzani, hát ez elég bonyolult lenne, mert a két programnak nem sok köze van egymáshoz, vagy a két alapnak. Még egy kérdés. Milyen szociális következménye van ezeknek a hiteleknek? Itt a szakbizottságban beszéltünk már erről, hogy mi a szociális szerepe, vagy szociogazdasági szerepe, szocioökonomi szerepe a hitelnek. A jelentésben azt írja, hogy nincs megfelelő információ arról, hogy pontosan kik a végső kedvezményezetek, milyen hátterük van, mi a projektek túlélési rátája. Hát ez nagyon fontos természetesen, hogy tudjuk, hogy a hitelnek, a hosszú, hitelnek legnek hosszú távon milyen szocioökonomiai hatása van. és nagyon fontos az is, hogy tudjuk, hogy az eszközök betöltik-e azokat a célokat, amelyekért létrehozták őket. Nos, ezen kell elgondolkodnunk, és szerintem az a lényeg, hogy több információra van szükség. Egyrészt azért, hogy számvevőszék jobban el tudja végezni a munkáját, másrészt azért, meg, hogy komolyabb következtetéseket tudjunk levonni. Köszönöm, megint asszony. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Nagyon érdekesnek találom ezt a jelentést, és örömmel látom önt itt megint, mert gondolom, hogy a programok eredményességét és a pénz elköltésének eredményességét lényegi fontosságú, hogy megragadjuk. A pénzért érték elv mentén garantálva az állampolgárok számára, hogy mi jogszabályalkotók ezt a szándékot követjük. Egy kicsit viszont aggályosnak tartom, hogy ilyen sok gyenge pontot találtak a program készítésben, meg a, támogatás szervezésben. Jó, hogy megtalálták ezeket a hibákat, ám amit különösen hangsúlyoznak, az az, hogy nincs igazából alátámasztott igényfelmérés, igényértékelés. Ne vagytson ki, ha nincs igazam. Tehát úgy tűnik, hogy, hogy pénz aloltjuk a tüzet, anélkül, hogy pontosan felmérnénk, mire is van szükség. Azt hiszem az ajánlásaikban ez megjelenik. Első ajánlásuk ugye az, hogy a tagállamok konzisztensen mérjék fel az igényeket. Kicsit olyan, mintha a hatástudomány visszafelé menne. Tehát ugye mindig azt kérjük, hogy legyen hatástudomány, mielőtt jogszabályt alkotnánk. Hát itt is arra lenne szükség, hogy felmérjük az igényeket, mielőtt elköltjük a pénzt. Úgyhogy nagyon fontos üzenet ez, azt hiszem. Azt is érdeklődősen hallottam, hogy úgy érzik, hogy a bizottság kéne, hogy az a pénzügyi eszközeit feltételekhez kösse, megkövetelve azt, hogy egy robosztus kockázatmenedzselési rendszer működtessen a tagán. Teljes mértékben támogatom ezt. Meglep, hogy nincs ilyen egyenlőre, azt hittem, hogy van. És végül a hármas ajánlás. mely arról szól, hogy biztosítanunk kell azt, hogy elérjük a munkanélküli és, és hátrányos helyzetű embereket. Rettentő fontos, hogy bátorítsuk és segítsük azokat, akik saját munkahelyet teremtenek. Úgyhogy a munkanélküliek körében kell keresgélnünk, azokat a intézkedéseket támogatva, amelyek lényegének a mikrovállalkozók, akinek van gondolatuk, van ötletük, képesek munkahelyet teremteni maguknak, ezeket kivegyük a munkanélküliek köréből. Úgyhogy nekem nagyon fontos, hogy konkrétan ezeket az embereket célozzuk meg. És persze mindez kapcsolódik az igények felméréséhez Ennyi lett volna a kommentárjaim sora és a kérdéseim. Thank you, madam. Köszönöm, Gyavalova asszony. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy előnye vagy hátrány az, hogy a, a kontban már megvitattuk ezt a jelentést a hét elején, de mindig érdekes más szempontból látni ugyanazt a jelentést. Mert ugye más és más input jöhet más és más szakbizottság, más szakma részéről. Ezt szerettem volna hangsúlyozni, meg a kontban már hangsúlyozott pontokra visszatérni. A mikrovállalkozások támogatása nagyon fontos téma, megfelelő figyelmet is érdemel. Ilyen formán örülök annak, hogy itt van, és újra megvitathatjuk most a foglalkoztatásügyi vetületeit vizsgálva a kérdésnek kis aggályom a afelől, és Javier is elmondta, hogy igazából tudjuk-e, mik a mikrovállalkozósok igényei. Némelyet körülmítést tesz a jelentés, ám nem mindegyikről. Fontos volna, hogy a tényleges igényeket felmérjük, és ezen igények konkrét és korrekt felmérése feltétel lenne az EU alapok folyósításának legyen az IPMF vagy ESZA alapú támogatás. Schulze ő kollega is említette azt, hogy igen, itt össz, almát a körtével méricskélünk össze, ám ezt szélesebb, magasabb szempontban kell vizsgálni. Szerintem az ESZA meg az IPMF ugyanazt a célt szolgálja. Azt, hogy a mikrovállalkozások jobban hozzáférnek a finanszírozáshoz. Ez kell legyen a prioritás, amit követnünk el. Ami nekem hiányzik ebből, és lehet, hogy ön is erről akar beszélni, hogy hol a szinergia ezek között. Mert bizony szinergiát kell találnunk ezen eszközök között, és ezek eredményét kell aztán megtalálnunk. Aztán a számvevőszéknek én már hétfőn is igyekeztem elmagyarázni azt, hogy nem látom, nem adtak információt a túlélésére által, illetve a fenntarthatóság tekintetében. Egy idő után mennyi maradt lábon ezen vállalkozások között. Nagyon fontos volna ez, hogy tovább mennek-e, rentábilisak, fenntarthatóak-e. Ugye ez nagyon fontos, mert az indikátorokhoz kiegészítésképpen hozzátenni. Aztán hiányzik az is, amit persze Ivanova asszony is tegnap megemlített, a költségvetési konferencián, a teljesítmény alapú költségvetési készítés konferencián, az az, hogy több jó és pozitív példa kéne. Nekem hiányzanak a jó, a jó példák, a jó gyakorlatok vonatkozó példák, mert azok bizony segítenék a projektek további értékelésének munkáját, talán a kommunikáción is változtatni kéne az EU pénzek elköltését illetően végül, de nem utolsó sorban, nem tudom, hogy egyáltalán a, a számbevőszéket illeti -e, vagy a bizottságot a kérdés. A pénzügyi eszközök végrehajtása az ez a területén egy nagyon nehéz ügy. Jól tudjuk, nehéz feladat. Ám önök megragadták a fiókait annak, hogy miért olyan nehéz, olyan, olyan gyenge a katalizátor hatása ezeknek? A 2014-es mentesítésnek része lesz ez a jelentés is, ebben ezzel kapcsolatban szeretném tudni, van-e valamiféle elképzelése tekintetben az önök részéről. Köszönöm mindannyiuknak! a sok kérdést. Remélem megtalálja a jó válaszokat rá. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm minden hozzászólónak nagyon releváns kérdéseket és meglátásokat. A mikrovállalkozások és vállalkozók nagyon fontosak. Ez kb. 90%-át adják az összes EU vállalat alkalmazottnak, tehát a 10 a, alkalmazottnál kevesebbet és egy milliónál kevesebbet foglalkoztató és egyre kevesebbet működtető cég. Tehát nagyon sok ilyen vállalat van, amelyet mikrovállalatként lehet meghatározni, és ezek nagyon releváns kérdések, ezek amelyek felmerültek. A jó hír, a baj kérdésére válaszolva, ugye ne mondtad, hogy nagyon nehéz a pozitív pontokat megtalálni a jelentőben, de ha keresünk pozitívumot, az az lehet, hogy a meglátogatott projektekben szerzett tapasztalatok alapján azt mondhatjuk, hogy az európai mikrovállalkozókat könnyen el lehet érni a támogatással. Kérdés persze, hogy ez mennyi eredményes ez. De legalább arra bizonyíték, hogy el lehet őket érni. Persze nagyon sok ennivaló van még, hogy bizonyítsuk azt is, hogy a lehetőleg eredményesebb, ered, hatékonyabb módon történt ez. De hogy konkrét a válaszokat is adjak a kérdésére. Sóce úr említette egy nagyon fontos pontot, amely felmerült a Kont bizottságban is hétfőn, a különbségekről az ESZA és IPMF eszközök között, hogy itt nem ugye, két teljesen már szezont a fazonnal méricskéjük össze. Lehet, hogy a jelentésből úgy tűnik, hogy mint azt mondanák, hogy egyik eszköz jobb, mint a másik, de nem, nem ezt, nem ezt akarjuk kifejteni, nem így vetjük össze ezeket. Sokkal inkább egy független elemzését igyekszünk megadni mindegyiknek, mert ahogy Labadajva azt vetette, mindegyik forrása lehet a mikrovállalkozásoknak, akkor is, hogyha különböznek technikailag, a cél ugyanaz, hogy a mikrovállalkozókat finanszírozzák, és persze lehetnek be köztük hasonlóságok struktúrában, koncepcióban, a kedvezményezetteknek a jutásban, de végső soron a tagállami és EU döntéshozókon áll, hogy kiválaszák a legmegfelelőbb mechanizmusokat a konkrét tagállami vagy regionális helyzetekhez illeszkedően. Lehet, hogy egy támogatás egy konkrét adott esetben jobb, másikben egy, esetben egy IPMF eszköz lehet megfelelőbb. Úgyhogy aztán a, csak a költség perspektíva vizsgálva, tehát az a benyomás, hogy itt a jelentés igyekszik összevetni az eszközöket, de hát nem ez, nem erről van szó. Aztán arra törekszünk a jelentéssel, hogy egy átfogó képet nyújtsunk, amikor döntéseket hoznak, akkor legyenek ezek információból táplálkozó döntések. Felvetettek egy kérdést, a tagállamok kiválasztása miért így történt. Ez egy különleges jelentés, és itt is 4-5-6 tagállamot célzunk meg helyszíni vizsgálatokkal. Említettem, mely országok ezek? Vajon miért ezek? Lengyelország, Németország és Olaszországban van a legnagyobb allokációs összeg, és itt támogatják leginkább a induló vállalkozásokat. 76%-át adják a teljes allokált összegnek ugyanakkor Románia és Görögország nem alokált jelentős összeget. Románia ugyanakkor a, egyik a két legnagyobb IPMF kedvezményezetnek. Igyekeztünk tehát egy átfogó, kiegyensúlyozott képet nyerni, és ezért válogattuk így földrajzi, méretbeli eloszlásra is figyelve, hogy az ahol itt egy átfogó képet adjon és a tagállamokban való helyszíni szemléken túl 14 tagállamban 18 irányító hatóságot is vizsgáltunk, amelyek összesen 22 ESZA operatív programért felelősek. Tehát a válaszadások aránya jó volt, majdnem 90%-uk válaszolt, adott visszajelzést a tapasztalataikról a területen. Az igényfelmérés. Többen mondták. Lényegi fontosságú ez. Ha rosszul tervezünk, akkor rossz irányba megyünk. Ezért aztán ahhoz, hogy jó eredményeket érjünk el, jó kell tervezni és végrehajtani. Így aztán az igényértékelés hiánya nagyon fontos gyengeség volt. Az, hogy nincs elég információ a kedményezetekről. Az probléma. Aztán a túlélési arány a projekt fenntarthatóság értékelése szempontjából egyik legfontosabb teljesítmény indikátor lenne, hogy vajon a egy vagy két évig áll meg a projekt, vagy, vagy, vagy nem áll meg. Érdemes volt-e betenni a pénzt, vagy sem. Mindez kapcsolódik ahhoz, amit McIntyre asszony mondott, hogy mennyire eredményes a program. Mert nem csak az a kérdés, hogy elköltsük a pénzt, hanem úgy költöttük el, hogy eredményt hoztunk-e vele, és elértük-e azt a célt, hogy mindez javulást hozna az állampolgárok életében. Az ajánlások éppen erre vonatkoznak, a legtöbb e tekintetben megfogalmazott ajánlásunkat elfogadta a bizottság, kivéve az utolsó ajánlást. De még ott is azt javasoltuk, hogy különféle költségnemekre és eszközökre végezzék el az elemzést. Mindezt arra a jó gyakorlat alapoztuk, amelyet a bizottság már kifejtett hasonló jelentések tárgyában korábban. Azt javasoljuk, hogy frissítsék az információt, mert ez szerintünk elég magas hozzáadott értéket adna a kedvezményezetteknek az, hogyha megoszthatnák a jó gyakorlatokat és a példákat, és tovább lehetne menni. Abba az irányban, amit Badajla asszony mondott, a szinergiák kiaknázása irányára gondolok itt, ha többet tudnánk a költségekről, akkor lehetne a jobb gyakorlatokat jobban forgatni. Próbáltam keresni jó példákat, Ebadavai asszony kérdésére válaszolva, Landó, és úgy gondolom, az ötmedik oldalon van ott egy jó példa, egy olyan igényfelmérésről, amely induló vállalkozások igényeit értékelte, a banki szolgáltatások adekvát voltát értékelendő a mikrovállalkozások a szempontjából is a mikrofinanszírozási piac működését feltárandó. Nem, talán nem ezt várta, de van még egy jó példa, ahhoz vita, azon vitához illeszkedően, amely a végrehajtási költségekhez kapcsolódik, az Európai Bizottság 2011-ben végzett egy felmérést, amikor hat tagállamból vett mintát, és a végrehajtási költségek szintjét értéket. szerintünk az ilyen jellegű kezdeményezések a felmérése hasznos információt jelenthetnek a döntéshozóknak, több átláthatóságot hoznak magukkal, eredményesebb forrásfelhasználást. Persze, még, jobb, még boldogabb lennék, ha több jó példát tudnánk felsorakoztatni. Ám sajnos nem mindig ez a helyzet. De afelől biztosak lehetnek, hogy a korábbi jelentések során és mindig megpróbáltuk, hogy ne egy, egy oldalon negatív képet alkossunk, hanem kiegyensúlyozott, áttekintő képet nyújtsunk a jó, meg a rossz gyakorlatokról is egyaránt. Köszönöm. Thank you, Madam Diabalova. Thank you. Köszönöm, Diabalova asszony. Csak négyen vagyunk itt képviselők. Öten? Öt képviselő van itt de négy frakciót képviselünk, csak mondanám. Én a Költségvetés Ellenőrző Bizottság alelnöke vagyok. Mindig ezekben a technikai jellegű bizottságokban látogatnak el a számvevőszék tagjai. Ez számunkra nagyon hasznos, Ivanov asszony, a KONT szakbizottság tagjaként elmondhatnám, hogy ez nagyon jó, nagyon örülünk annak, örülünk annak, hogyha más szakbizottságok tagjai is szembesülnek ezekkel a technikai dolgokkal. Ami a 2014-es mentesítést illeti, az is jó lehetőség lehet erre, hogy, hogy a foglalkoztatási bizottság ülésén ott legyenek esetleg más kollégák is más bizottságokból. Köszönöm. Elnök. Ivanov asszony, én is köszönöm, számukra is fontos ez a reakció. Egyébként, egyébként szeretném reklámozni a következő jelentésünket a Youth Action témájában. Néhány hónap múlva valószínűleg ki tudjuk adni a Youth Action témek témájában készült jelentést. Egyébként a Youth Guarantee 2, tehát az ifjúsági garanciáról szóló második jelentésünket is el, második jelentésükön is elkezdtünk már dolgozni. Ha meghívnak, mindig szívesen jövök. Köszönöm ezt a kiváló vitát, köszönöm a kellemes fogadtatást. Köszönöm már most meghívjuk, hogy ezt a jelentést majd mutassa be itt, azt is meghallgatjuk majd. Most a bizottság következik, parancsoljon. Mikrofon nélküli hozzászólás, nem halljuk a hozzászólót. Először is szeretnék köszönetet mondani a számbevőszéknek, nagyon professzionális módon állt hozzá ehhez a kérdéshez is, és más auditokhoz is. A számvevőszék a DG Employment-et bizony ellátja munkával, de azt hiszem, hogy nagyon hasznos mindez, és így a bizottság sokkal tájékozottabb módon tudja meghozni a döntéseit, hogyha mindezt a munkát elvégeztük, úgyhogy köszönet önnek. Amiért a konkrét jelentést illeti a mikrofinanszírozásról, egy dolgot hangsúlyoznék, erre nem tértek ki. Nyomon követésről van szó. A szemvevőszék ajánlásainak milyen a nyomon, követ, nyomon követhetősége. Például, amikor ajánlásokat tesznek arról, hogy hogyan lehet a mikrofinanszírozási eszközöket, például az ESF-et jobban, jobbá tenni. 2014-2020 pénzügyi időszakra vonatkozó rész, szabályozási keretet még nem vizsgálta meg a számvevőszék, hiszen ez még folyamatban van. Nos, ebben az új időszakban a közvetítőfeleknek, a kedvezményezeteknek és a tagállamoknak is vannak új kötelezettségei, melyek egybevágnak a számvevőszék ajánlásaival. A számvevőszék következtetései a a jelentés tartalma nem volt számunkra meglepő. Ez gyakorlatilag már az előző pénzügyi tervezési időszakban is kiderült számunkra. Éppen ezért szeretünk volna ehhez képest előrelépést elérni az új időszakra. Remélem, hogy amikor 2020-ban ülünk majd itt, akkor még pozitívabb észrevételeket hallhatunk a számvevőszéktől, hogy ez az új rendszer hogyan segített még jobban a mikrofinanszírozási eszközök hatékonyságán. Végezetül röviden válaszolnék Labajov asszony kérdésére a sokszorozó hatásról. Nos, a különböző eszközöknek különböző sokszorozó hatása van, ez olvasható a számvevőszék honlapján. Az ESF esetében ez kicsit alacsonyabb, az EPMF esetében egy kicsit magasabb, a progress mikrofinanszírozási eszköz esetében, esetében egy kicsit magasabb, de nagyon fontos az, hogy objektíven vizsgáljuk ezt, és hogy a mikrohiteleket arra használjuk, hogy egyrészt a legrászorulóbbakon segítsünk az EU-ban, másrészt építsünk ki ezekre a hitelekre egy új piacot, hiszen ez még nem eléggé fejlett. A piac úgy gondolkodik erről, hogy ez kockázatosabb, ezért nem eléggé fejlett a piac. Tehát a plusz magántőkét ezért nem tudja ez vonzani, ez magyarázza viszont, hogy ennek miért kisebb a sokszorozó hatása. Mi viszont úgy gondoljuk, és szerintem nekünk adna igazat a szembebőszék is, hogy ha ez ilyen pénzügyi eszközöket használunk rászorulók támogatására, az előnyekkel jár, és bár kicsi a sokszorozó hatás, érdemes ezt folytatni más okoknál fogva. Az is igaz, hogy a financial engineering ebben az ágazatban nem fog mindent megoldani, és sokszor attól függően, hogy milyen lakossági réteget akarunk elérni, sokszor a vissza nem fizetendő hitelek, a jelentik a megoldást. Köszönöm egyébként az érdekes vitát. Elnök, köszönöm szépen! A politikusok, amikor találkoznak a szavazóikkal, akkor általában az, arra kérdésre kell válaszolnunk, hogy mit csinálnak a pénzzel. Erre kell tudni válaszolni. Mi mindennek az eredménye? Éppen ezért nagyon fontos az, hogy eh, időről időről, időre meghívjuk Önt legközelebb. Arról fogunk többet megtudni Öntől, hogy hogyan használják fel a pénzt, reméljük jó eredménye. És ezt az üzenetet tudjuk majd el, el, elvinni a szavazóinknak is. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljött ide. Köszönöm a bizottságnak is. A mai ülésnek ezennel vége. Kilenckor kezdtük. Ma reggel. Október 12-én fogunk találkozni, és 13-án is tart még az ülés. Köszönöm szépen mindenkinek, kellemes estét!